Um, kedves barátaim! Dear friends, dear colleagues, we would... Kedves barátaim, szeretnénk megkezdeni az ülést. Excellencies, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! ezzel az üléssel megnyitjuk a 9. ülését a nyílt napoknak, és szeretném üdvözölni a régen, régiók, városok és minden kohéziós politikával foglalkozó itt. Üdvözlöm Önöket a 9. nyílt napon. Várom, hogy jó vitám legyen Önökkel, és meg vagyok arról győződve, hogy ez a találkozó megerősíti a kohéziós politikáról alkotott elképzeléseinket, és további munkára ösztönöz bennünket. Mr. Jerzy Buzek, President of the European... Jerzy Buzek, parlamenti elnök úr, José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, a lengyel elnökség nevében Esbeta Bienkowska asszony, aki tegnap szenátorrá választottak, regionális fejlesztési miniszter, Mercedes Bresso asszony, a régió bizottságának elnöke, végül, de nem utolsó sorban Johannes Hán úr, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős tagja. Hölgyeim és uraim, a dinamizmus csak alulról, a régiókból, a városokból, a településekről eredhet. Nagyon fontos a partnerség ebben a helyi és regionális önkormányzatok, a civil társadalom, a magánvállalkozások, az oktatási szektor is részt kell, hogy vegyen. Minden évben a régiók bizottságával, az Európai Bizottsággal együtt választjuk ki ennek a rendezvénynek a témáit, és nem meglepő, hogy idén azzal foglalkozunk, hogy mit tehetünk együtt ahhoz, hogy növekedést tudjunk produkálni, amire ugye nagy szüksége van az európaiaknak azt vizsgáljuk, hogy mi lenne a legjobb módja a kohéziós politika javításának, hogyan lehet energikusan mobilizálni a közféra és a magánszektor jövőbe, tehát befektetéseit hogyan lehet a növekedést helyreállítani a válság előtti szintre, illetve a versenyképességet javítani. Fentartható növekedésre van szükség Európának, intelligens, fenntartható és inkluzív fejlődésre, növekedésre. A 2014-2020-as költségvetési számok kialakításakor a kohéziós politikáról a bizottság egy vitanyaggal szolgált. Az elmúlt években a parlament nagyon szorosan együttműködött a bizottsággal. Ez esélyt ad arra, hogy reményeink szerint hamarosan megállapodásra jussunk a régiók bizottságával, jó munkakapcsolatunk van, ez nagyon nagy segítséget jelent ebben a folyamatban. A tanácsal együtt most alkot jogszabályokat a parlament, mint önök tudják, a regionális politika tekintetében, és a lengyel elnökségtől Dánia, illetve Ciprus veszi majd át az EU elnökségét. Az Európai Parlament Regi Szakbizottsága már megkezdte az együttműködést a Trojkával. Nagyon fontos a regionális fejlesztési politika, intelligensnek, fenntarthatónak, inkluzívnak kell lennie, és úgy kell az Európai Bizottságnak és önöknek minnyájuknak végrehajtani, alkalmazni, hogy a bizalmat erősítsük Európában. Európának bizalomra van szüksége a növekedés újraindításához, és nagyon fontos, hogy mindenki részt vegyen a folyamatban, az oktatás, a települések, a civil szervezetek, a nemzeti kormányok, az EU intézményei, Közös erőfeszítést kell tennünk a versenyképesség érdekében, a fenntartható munkahelyek, a jobb életminőség érdekében. Még egyszer tisztelettel üdvözlöm Önöket, és most szeretném megkérni Mercedes Bresso asszonyt, a régiók bizottságának elnökét, aztán pedig Hán biztos úr, hogy röviden üdvözölje az egybegyűlteket. Tessék! Grazie Danuta da parte mia anche un saluto ai presidenti, e alla. Szépen, Danuta. Részemről is szeretném üdvözölni az európai képviselőket, a Regiszakbizottság tagjait, a minisztereket, a települések képviselőit, mindazokat, akik jelen vannak. Nagy örömmel üdvözlöm a Régiók Bizottsága nevében a kilencedik Városok hete nyitó rendezvényen önöket. A nyílt napok nagyon fontosak, különösen most öt nappal az Európai Bizottság jogszabályalkotási csomagjának elfogadása után. Köszönetet szeretnék mondani Danuta Hübnernek, aki még egyszer lehetővé tette, hogy itt az ülésteremben találkozzunk. Szeretnék Barozó úrnak is köszönetet mondani, illetve az előadóknak, akiknek az előadásait meghallgathatjuk. sok rossz hírt hallhattunk a pénzpiacokról, a költségvetésekkel kapcsolatban, recesszióról számolnak be, munkanélküliségről. Az Európai Uniónak képesnek kell lennie a problémák leküzdésére, meghaladására. Nagyon fontosak a munkamódszerek. Barozó elnök úr a múlt héten egyértelműen elmondta, és az Európai Parlament tagjai is megértették, hogy mi a bizottság üzenete. A régiók bizottsága is egyetért az Európai Bizottsággal, és támogatásáról biztosítja a 2020-as stratégiát támogatni kell, és garantálni kell a megfelelő pénzügyi kereteket hozzá. 1,05 százalékát a GNP-nek erre kell szánni. Nagyon fontos a területi kohézió, hiszen ez előnyét jelenti az Európai Uniónak, és enélkül nem tudjuk a gazdasági versenyképességünket javítani a világban, ugyanakkor elkerülhetetlen ez a demokrácia és az állampolgárok jóléte szempontjából és nagyon fontos tehát, hogy reálisan felmérjük Európa nehézségeit. Ellentétben azzal, amit egyesek állítanak, és ezzel próbálják a bezárkózást indokolni, az Európai Unió nak nem problémája, hogy túl nagy a kohéziós, túl fontos a kohéziós politika, vagy túl nagy a centralizáltság. Éppen, hogy az egyensúly hiányok jelentik a problémát. Helyi és regionális képviselőkként értenünk kell, hogy a kohéziós politika milyen hozzáadott értéket jelent. Semmilyen más politika nem tudja így megjeleníteni az Európai Unió politikáját, jelentőségét az állampolgárok számára a lakóhelyükön. A fejlesztési, beruházási politikával a belső piac negatív jelenségeit meg lehet fordítani, és lehetőségeket lehet teremteni a szerepvállalók számára. Válság idején még fontosabb ez, így esélyt adhatunk azoknak, akik a leginkább megszenvedték a válságot. Nagyon fontos, hogy újító módon kevesebb energia felhasználásával induljon be a növekedés. Az innováció fontosságát tehát hangsúlyozom. Kicsit csalódott vagyok, olyan ez, mint a korrida, a makroökonomiai feltételek vörös posztóját rázzák előttünk. A régiók bizottsága és az Európai Parlament viszont nem hisz ebben a vörös posztóban, de nem veszik figyelembe a véleményüket. Úgy gondoljuk, hogy a régiók attól szenvednek, hogy a nemzeti kormányokból hiányzik a szándék a kötelezettségeik teljesítéséhez. Válság idején hogy lehet azt mondani a vállalkozóknak, akik azért fektetnek be, hogy munkahelyeket hozzanak létre, és számítottak a szociális alapra, hogy kevésbé fogják őket védeni, mint a gazdák vagy mások, akik közvetlen kifizetésekben részesülnek. Mindenképpen fel kell emelnünk hangunkat emiatt. Nagyon röviden Hadd tekintsem át a pozitív aspektusokat is. Közös stratégia az öt alap felhasználásával, ezt a keretet tovább kell egyszerűsíteni, és különböző ágazatokra kell kiterjeszteni. Aztán a helyi és regionális önkormányzatokkal való együttműködést, többszintű operatív programozás, szerződéses keretekben szintén fontos alkalmazni fontos a területi összetevő, az öt alap koordinációjában támogatjuk a regionális fejlesztés integrálását, figyelembe kell venni a helyi e, sajátosságokat, és a szociális kirekesztés, szegénység esetében is a régiókra is kell gondolni. Végül pedig e, egy átmeneti régió kategóriát létre kell hozni, valamint lesz egy regionális kifizetés is a kohéziós politikában, az európai területi kohéziót tovább kell hangsúlyoznunk, és az európai kormányzás is segíthet bennünket. Ami a belső feltételekhez kötöttséget illeti, úgy gondoljuk, hogy a régiók számára ez egy ellenőrzési lehetőség a tagállamokkal szemben, és ez lehetővé teheti számunkra, hogy bemutassuk, hogy igenis vannak kompetenciáink, képességeink, és értjük a feltételez kötöttség fontosságát. Ami az európai szociális alapot illeti, annak küzdenie kell a társadalmi kirekesztés ellen, segítenie kell a szakmai integrációt. Hölgyeim és uraim, egy ilyen bevezető előadásban nem lehet mindenre kitérni. De önök nevében is szeretném illusztrálni, hogy mi az álláspontunk megértetni az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnökével, illetve a lengyel elnökség illetékes miniszterével. az elkövetkező hónapokban más miniszterekkel is együtt fogunk működni, és nagyon fontos lenne, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Úgyhogy mindenképpen fontos volt a régiók bizottsága által most kidolgozni kezdett álláspontot ismertessem. Az elkövetkező hetek során ezt ünnepélyesen és hivatalos formában meg fogjuk majd ismételni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek a nyílt napokra, nagyon fontos ez Európában, és köszönöm. sehr Frau Vorsitzende. Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr, kedves barátaim! Mivel még lesz később alkalmam arra, hogy részletesen beszéljek a javaslatunkról, most csak arra szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy az Európai Bizottság nevében üdvözöljem Önöket. Szeretnék köszönetet mondani a munkatársaimnak is, hogy segítettek megszervezni ezt az eseményt. Már 9. alkalommal kerül sor a nyílt napokra, és ez az egyik legjelentősebb találkozó világszinten a regionális politikával kapcsolatban. A különböző régiók képviselői találkozhatnak itt nagyon sok szeminárium zajlik, de ezen mellett vannak még más rendezvények is az európai tagállamokban, és abban indulhatunk ki emiatt, hogy az elkövetkező napokban mintegy 25 ezer ember fog foglalkozni intenzíven azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet intelligens, fenntartható és bevonó módon befektetni az európai régiókba és az európai jövőbe. Ahogy mondtam, a rendelettel kapcsolatban van egy javaslatunk, amely minden részletre kitér, és szeretnék köszönetet mondani a főként pozitív reakciókért. Van egy-két olyan pont, ami valószínűleg majd vitára ad okot az elkövetkező egy-két hónapban, ezt vártuk is, ez természetes is. Egy rövid megjegyzést engedjenek meg, mert az elmúlt napokban sokat foglalkoztak ezzel, a makrogazdasági feltételek. Hölgyeim és uraim, az elmúlt hetekben, hónapokban láthattunk egy dinamikát a gazdasággal, a gazdasági válsággal kapcsolatban Európában, és fontos erre reagálnunk. Ezért mindig is azt követeltük európai szinten, az Európai Bizottság részéről is azt követeltek, hogy lépjünk fel, reagáljunk, és hogyha szükséges, akkor szankciókat is dolgozzunk ki. Azzal ö, vádoltak bennünket gyakran, hogy igazából nincs erőnk. A javaslatról lehet vitázni, de úgy gondolom, hogy az elvet nem szabad vitatni, hogyha vannak olyan tagállamok, amely minden, amelyek minden lehetőség megragadásával visszatérnek a megfelelő gazdasági útra, viszont figyelmen kívül hagyják a megfelelő intézkedéseket, és emiatt letérnek a helyes útról, akkor úgy gondolom, hogy mindenfajta szankciót alkalmazni kell. Úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket megvitathatjuk itt, és az elkövetkező pár napban minden más aspektusáról beszélhetünk az európai regionális politikának, amelynek az a célja, hogy ez egy fenntartható politika legyen, ne egy jótékonykodási politika legyen, hanem egy hatékony politika legyen, egy befektetési politika legyen, amely valóban a régiókba, az emberekbe fektet be, azzal a céllal, hogy egy európai többletértéket sikerüljön elérni. Ez a rendeleteknek a célja, amiket előterjesztettünk, és remélhetőleg az elkövetkező napok valóban gyümölcsözőek lesznek, minden jót, jó találkozásokat és kitűnő vitákat kívánok Önöknek. I would like to uh, move now to... Köszönöm szépen, és most pedig nézzük a fő előadásokat. Az első előadónk az Európai Parlament elnöke lesz, Jerzy Buzek úr, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önöket itt az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament képviselői számára nagy öröm az, hogy vendégül láthatjuk Önöket, hiszen a regionális politika területén ez az egyik legnagyobb fórum világszerte, és ezek európai napok is, hiszen együtt itt vagyunk az Európai Parlamentben. Szeretnék valamit kiemelni, amelyet rendkívül fontosnak tartok, illetve fontosnak tartom az Európai Parlament szempontjából is. Minél közelebb kell kerülnünk az állampolgárainkhoz, különösen a jelenlegi időkben, hiszen nehéz időket élünk, és különösen nehéz időket élnek az állampolgáraink. Önök pedig a helyi, regionális közösségek képviselői. Ez azt jelenti, hogy közel állnak az állampolgárokhoz, hatással lehetnek rájuk, és magyarázatot tudnak adni arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió szintjén mi is történik. Szükségünk van a támogatásukra, a tanácsukra, illetve a tevékenységükre, hiszen az önök tevékenysége nélkül, és ezt semmire nem jutunk. Nagyon aktívan működtek az elmúlt évtizedekben, és ezért köszönettel tartozunk önöknek, azonban most nagyon nehéz időket élünk, és ezért szorosabbra kell fonni ezt az együttműködést, hatékonyabbnak kell lennünk. Így sikeresek lehetünk, és ebben bízom, ezt először is önöknek köszönhetjük. Egy rövid beszédet készítettem az anyanyelvemen, úgyhogy most lengyelül fogom folytatni a beszédemet. Hölgyeim és Uraim! Rendkívül fontos az, hogy Európai Uniós szinten elvégezzük a feladatainkat olyan formában, hogy az érthető legyen az állampolgárok számára. Ez egy hatalmas feladat. Olyan jogszabályokat kell hoznunk, illetve érett döntéseket, gazdasági, társadalmi kérdésekről itt a kontinensen, és mindekez, mindeközben érthetően kell ezt tennünk olyan módon, hogy átlátható legyen az állampolgárok számára. Ahogyan önök is hallották, hölgyeim és uraim, már most is folynak viták az Európai Bizottság jogalkotási javaslatairól. Az elmúlt két esztendőben a jelenlegi programozási időszakban ö, sok példát láttunk erre, Hán biztos úr majd kitér a részletekre. Amit én ki szeretnék emelni, az az, hogy az Európai Uniós miniszterek, a tanács, illetve az Európai Parlament közösen kell, hogy döntést hozzon most első alkalommal a történelem folyamán, és azt hiszem ez nagyon fontos figyelembe venni, hiszen első ízben vagyunk közösen felelősök, a kormányok és államfők, akik a tanácsban üléseznek, illetve az Európai Parlament közösen hozza a döntést. Itt nekünk is szavunk van, és pontosan ezért fontos az, hogy meghallgassuk az önök véleményét ezekben a kérdésekben. Létfontosságú az, hogy eh, amikor a helyi és regionális szinteket érintő döntéseket hozunk, elismerjük a költségvetési kérdések fontosságát, hiszen minden helyhatóság, minden vállalkozás, minden állampolgár számára megfelelő lehetőségeket szeretnénk nyújtani. Tudjuk, hogy nagy nyomás nehezedik ránk fölülről, tudjuk, hogy milyen pénzügyi nyomásnak kell, kiá- kell eleget tennünk, azonban az Európai Uniós költségvetés nagyon fontos, és hogyha ezt csökkentjük, akkor ez negatívan érintheti az Európai Uniót. Üdvözlöm José Manuel Durao Barózó urat, az Európai Bizottság elnökét. Örülök, Barózó úr, hogy eljött hozzánk, hiszen ez a költségvetés, amelyre utaltam, nagy mértékben az Európai Bizottság tollából született. A parlament és a tanács tárgyal, azonban a bizottság feladata rendkívül fontos. A költségvetés ígéretes, különösen a regionális politika szempontjából, és bizonyára Barózó úrtól majd részletesebben hallunk erről a témáról. Nagyon is szorosan kapcsolódik ez az Európa 2020-as stratégiához. Ez a stratégia is a bizottságban született, és Barózó úr a szülő atya. Fontos kérdésekről van szó, olyan költségvetést kell létrehozni, amely az EU 2020-as stratégiának megfelel. Összefüggésben vannak tehát ezek a dolgok, nem lehet szétválasztani őket. Önök mindannyian tudják, hogy mire való az EU 2020-as stratégia. Arról szól, hogy a gazdasági és fejlődési nehézségeket legyőzzük, Európában a versenyképességünk növeléséről szól, illetve a gazdasági növekedés fellendítéséről, munkahelyteremtésről az állampolgárok számára. Az állampolgáraink szempontjából a munkahelyteremtés a legfontosabb. Ezért, amikor döntéseket hozunk, Tisztán kell látnunk, hogy hol vannak a gyenge pontjaink, alacsony termelékenység, magas adóság, hiszen strukturális munkanélküliség, alacsony munkaerő mobilitás, illetve a belső piac korlátai. Hölgyeim és uraim, miért is beszélek ezekről a kérdésekről? Nos, nem is olyan messze egy közös parlamenti ülés folyik Barnier úr jelenlétében a belső piacról. 18 tagállam képviselői vesznek ezen részt, természetesen az Európai Parlament képviselői, illetve a lengyel elnökség is részt vesz ezen az ülésen, és arról vitáznak, arról tárgyalnak, hogy az egységes piacot hogy lehetne kiteljesíteni, hogy lehetne megfelelően és teljes mértékben működtetni. Ez pedig nagyon is kapcsolódik a regionális politikához. Hiszen, hogyha a gazdaságunkat föl akarjuk lendíteni, akkor különböző irányvonalakat kell képviselnünk. Itt az Európai Parlamentben, illetve az Európai Bizottságban nagyon sok minden folyik egyszerre, párhuzamos módon, ezek összefüggésben állnak, és egységben se kisegíthetnek bennünket a válságból. Zárásképpen, hölgyeim és uraim, egy-két szót szeretnék szólni arról, hogy ez a költségvetés miért annyira fontos számunkra. Segít mindegyik országnak abban, hogy a növekedést föllendítse, hiszen ez egy pénzügyi segítség, egy pénzügyi lehetőség, amely a befektetéseket, a beruházásokat mobilizálja Európában. A költségvetés növeli a versenyképességet, csökkenti a munkanélküliséget, ezen kívül munkahelyeket teremt. A költségvetés a kutatást finanszírozza, az új technológiákat, illetve az innovációt is. Nagyon nehéz elképzelni azt, hogy hogyan is lehetnénk versenyképesek ilyen finanszírozási háttér nélkül. És itt ismét kapcsolódik ez a kérdés a regionális politikához, hiszen regionális politikánk terén ugyan ebbe az irányba kell vinni a beruházásokat. Összességében azt mondhatjuk, hogy olyan politikáról van szó, amely kiállta az idő próbáját, egy régóta működő politika, amely arról szól, hogy a régiókba fektessünk be, és ezáltal az európai identitásba ruházunk be. Ez az oka annak, hogy a regionális politikának meg kell kapnia a megfelelő helyet a költségvetésben. Hölgyeim és uraim, még egy megjegyzéssel élnék zárásképpen. Az Európai Parlament támogatja a regionális politikát, a kohéziós politikát, illetve az Európai Szociális Alapot ezek mellett kiáll. Ez rendkívül fontos nagyon sok ember számára, több millió ember számára, olyanok számára, akik elveszítették a munkahelyüket, illetve új munkát keresnek. Tehát határozottan támogatjuk ezeket az eszközöket, ez pedig azt jelenti, hogy folyamatosan és mindörökké támogatjuk a bizottságtól érkező új javaslatokat, nyomon követjük a kontinensünk helyzetét, és az önök támogatását kérjük, hiszen a regionális és helyi közösségeket önök képviselik. Biztos vagyok abban, hogy ez a kilencedik politikai nyitott konferencia, nyílt napok, segíteni fog, és mindenki számára jó hírekkel szolgálhatunk majd. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves eh, szavait, és most hadd kérjem fel eh, José Manuel Durau Barózolt, a bizottság elnökét, hogy bevezető előadását tartsa meg. Tessék öné a szó. Köszönöm szépen, Danuta. Tisztelt Európai Parlamenti Elnök úr, Jerzy Buzek, tisztelt Jankowska miniszterasszony, a tanács lengyel elnökségének képviseletével, tisztelt régiós bizottsági asszony, Mercedes Besszó asszony, tisztelt Danuta Hübner, régi bizottsági asszony, illetve kedves biztos kollégám Johannes Hahn, Hölgyeim és uraim, települések, városok, tisztelt választott képviselői, kedves régiós bizottsági tagok, kedves barátaim, nagyon örülök, hogy itt lehetek a 9. nyílt napok rendezvényén. Minden évben nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok ennek a rendezvénynek. Úgy gondolom, hogy fontos pillanata ez Európának, Mm, amikor is együtt az európai intézmények és régiók a jövőről folytathatnak vitát. Lenyűgöz, hogy ilyen sokan itt vannak ennyi különböző helyről, hogy a kohéziós politikánk jövőjéről és Európánk jövőjéről vitát folytassunk. Az önök jelenléte azt mutatja, hogy a szolidaritás európai politikája mindenki számára hasznos nem egyszerűen szolidaritási politika, hanem a jövőbe irányuló munkahelyteremtő politika. Ez olyan politika, ahol a képzésbe, az infrastruktúrába is fektetünk, olyan politika, amely a KKV-ket is támogatja. Több mint 800 kis és közepes vállalkozás jött ugyanis létre az elmúlt 10 évben a kohéziós politika nem csak a leggyengébb államokat, régiókat segíti abban, hogy felzárkózzanak, prosperáljanak, hanem lehetővé teszi minden tagállam és régió számára, hogy jobban integrálódjanak az egységes piacba. Szolidaritási politika tehát, de növekedés és versenyképességi politika is miközben az Európai Unió az egész történelme legnagyobb kihívás előtt áll, ugyanis úgy gondolom, hogy amióta létrejött az európai közösség, a legnehezebb pillanatokat éljük, mm, tehát sosem volt annyira szükség arra, hogy zárjuk sorainkat, és energikusak legyünk, mint most. Több koherenciára, több európai kormányzásra van szükségünk, és több koherenciára konkrétan a politikáink, szakpolitikáink között, a kohéziós, a növekedési, stabilitási politikák, a foglalkoztatási politika a 2020-as stratégia között. Szeptember 28-án itt a parlamentben az éves beszédemben említettem hogy egyedüli esélyünk van arra, hogy kilábaljunk a válságból, de csak összefogva tehetjük ezt meg. Nagyon fontos, hogy nagyon hamar összefogjunk, különösen nagyok a kihívások ebben az időszakban, és szeretnék fejet hajtani a helyi és regionális önkormányzatok erőfeszítései előtt. A városok, a régiók kötelezettségvállalása ugyanis nélkülözhetetlen. Enélkül nem tudunk stabil és felelős uniót építeni, a növekedés, a szolidaritás unióját felépíteni az Európai Unióban csak akkor lesz stabilitás, hogyha a régiókban is stabilitás van, és az EU-ban csak akkor ö, lehet szó növekedésről, versenyképességről, hogyha a régiók is növekednek és versenyképesek. Nagyon fontos a régióknál a szolidaritás, a felelősség a stabil, felelősségteljes unió jobban fel van szerelkezve a válságokkal szemben, jobban felkészül a jövőre. A június 21-i állam és kormányfői döntések ezért nagyon fontosak, és amikor ezt a reformot mindenki ratifikálta már remélném szerint hamarosan, akkor folytatni kell az erőfeszítéseket a bankok feltőkésítése, ugyanakkor a másodlagos piacok esetében is, hogy a fertőzést, a továbbgyűrűzést megakadályozzuk. Szeptember szeptember 27-én ezért került elfogadásra a hatos jogszabálycsomag a stabilitásról, a növekedésről, a makroökonomiai fellépésről. Most már integrációs fegyelem jött létre, és ez teszi lehetővé, hogy az euróvezet válságát megoldjuk legyen világos, az euróválság megoldása nélkül nem lehet növekedés máshol sem. A szeptember 28-án elfogadott hatos csomaggal lehetővé vált, hogy a nemzeti szinten hozandó döntéseket megelőzően vitát folytassunk a költségvetési tervezetekről, és természetesen a régiókat is szorosan be kell vonni ebbe a munkába. Tehát ennek a jogszabálycsomagnak van egy nemzeti aspektusa is, ami önökre, régiókra vonatkozik. Ezek az intézkedések igen fontosak, de nem elégségesek. Ezért az Unió helyzetéről tartott beszédemben egy ambiciózusabb Európa felé vezető útvonalat is bemutattam. Közösség keretek között kell a kihívásokkal szembenézni. A görög helyzet ugye természetesen a legsürgősebb kérdés, amit meg kell oldani, ugyanakkor a továbbgyűrűzés kockázatainak felszámolása államadósági téren, bank és pénzintézeti ágazati téren, növekedésre, stabilitásra van szükség, ugyanakkor a növekedési politikával fel kell rázni a gazdaságokat, és elébe kell menni a jövőbeli helyzeteknek, intézkedéseket kell hozni a munkahelyteremtésre, és meg kell erősíteni a irányítást az Európai Unióban, ezt készíti most elő az Európai Bizottság. Hölgyeim és uraim, egyértelmű, hogy csak akkor van értelme a nagyobb fegyelmet, nagyobb stabilitást célzó intézkedéseknek, hogyha nagyobb növekedést is el tudunk érni. Fentartható, méltányos és munkahelyet, különösen munkahelyteremtő növekedést. Ezért az Európai Bizottság most azt vizsgálja, hogy a strukturális alapok esetében bizonyos intézkedéseket hogyan lehetne előrehozni. Görögország esetében létrehoztam egy task force-ot, a strukturális alapokból csak Görögország esetében 15 milliárd eurót kellene gyorsabban elkölteni, így javulhat a növekedés. Újfajta együttfinanszírozási szabályokat javaslunk most a tagállamok számára, amelyek makroökonomiai támogatásban részesültek, és bízom benne, hogy a tanács és a parlament hamar jóvá hagyja javaslatainkat. Mindaz, amit a bizottság próbál tenni, azt mutatja, hogy a kohézió és a strukturális alapok minden eddiginél fontosabb szerepet játszanak a növekedés beindításában, a foglalkoztatás javításában, különösen a fiatalok esetében, akik Európában tarthatatlan mértékben munkanélküliek. Drámai a helyzet, az ifjúság esetében ők nem bíznak már a jövőjükben. Ne legyenek illúzióink. A gazdasági kilábalás munkahelyteremtés nélkül értelmetlen lenne. A válság akkor zárul csak le, amikor már érezhetően csökken a munkanélküliség iráta Európában. Nagyobb méltányosságot is akarunk, egy olyan időszakban, amikor áldozatokat kérünk az állampolgároktól, fontos, hogy tudják, hogy mindenki kész arra, hogy meghozza az áldozatait. Az Európai Bizottság ezért fogadott el egy javaslatot a közelmúltban a pénzügyi tranzakciók megadóztatásáról. A pénzügyi szektornak is teljesen kell működnie a saját területén méltányosság, bizalom Európában. Hölgyeim és uraim, a 2020-as stratégia kijelöli a célokat, intelligens, fenntartható, inkluzív növekedésre van szükség ennek a stratégiának a fő célkitűzéseit egész Európának magáévá kell tennie. Ez a titka a sikernek. Cannot stand still egy gyorsan változó világban Európa sem lehet mozdulatlan, és a politikánk területén is mozdulnunk kell. A kohéziós politika jövőjéről nem gondolkozhatunk elkülönülve, hanem figyelembe kell venni a költségvetési és pénzügyi válság hatásait. Ezért az Európai Bizottság nagy változtatásokat javasol annak érdekében, hogy megreformáljuk a kohéziós politikát. Az elvek, az értékeink maradnak, azonban az eszközeink egy részét modernizálnunk kell. Fontos, hogy a kohéziós politika megfeleljen a tágabb célkitűzéseinknek, hiszen így lehet meggyőződni arról, hogy megfelelő költségvetéssel rendelkezünk majd a következő többéves pénzügyi keretben. Nem lesznek könnyűek ezek a viták, a következő költségvetési vita egyáltalán nem lesz könnyű, hiszen nagyon is nehéz pillanatban beszélünk az Európai Unió forrásairól, meg kell néznünk, hogy a tagállamok költségvetései hogyan alakulnak. Fontos, hogy hangsúlyozzuk Európa szerepét, és magyarázatot adjunk arra, hogy az európai szinten elköltött euró miért értékesebb, értelmesebb, mint a nemzeti szinten elköltött euró. Hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor kaphatunk majd az Európai Parlamenttől, illetve a tagállamoktól is támogatást minden tagállamtól, hiszen a döntéshez az összes tagállam támogatára szükség van. Ezért a kohéziós politikát még inkább kötnünk kell az EU 2020-as stratégiához, illetve a növekedési és stabilitási paktumhoz. Egy olyan rendszert kell létrehoznunk, amely levonja a múlt tanulságait, és tudjuk, hogy a nemzeti költségvetések koordinációjában több további lépésekre van szükség, a makrogazdasági követelményeket figyelembe kell venni, erősebb európai kormányzást kell létrehoznunk, hiszen nem rendelkezhetünk különböző politikákkal Európában, hogyha egyértelmű európai politikát kívánunk létrehozni. A javaslatunk igazságos, kiegyensúlyozott szerintem, és mindenki számára kedvező helyzethez vezet majd. Megosztott felelősségről van szó, célunk az, hogy a kohéziós kiadások hatékonyságát ne veszélyeztessék a helytelen makrogazdasági és financiális politikák. A felelősség kultúráját, a szolidaritás kultúráját kell létrehoznunk, amely a teljesítményben és az eredményekben csúcsosodik ki. A strukturális alapokat mindenképpen kiemelten kell kezelni, így lehet csak a mindegyes, mindegyik elköltött euró lehetőségét kiaknázni, és mélyebb, nagyobb növekedést biztosítani. Mindenki számára nyitott rendszert szeretnénk létrehozni, és ezért odafigyelünk a legszegényebb régiókra, új kategóriát szeretnénk létrehozni, az átmeneti régiók kategóriáját, amelybe olyan régiók tartoznak, ahol az Európai Uniós támogatást lassan csökkentjük. Az uniós átlag 75 és 90 százaléka közötti GDP-vel rendelkező régiókról van szó. Ez az átmeneti régió. Sokat beszéltünk erről az Európai Bizottságban, egyáltalán nem volt könnyű ez a vita, de szerintem csak így lehet a regionális és kohéziós politikánk jövő, jövőjét biztosítani. Ezt nem csak támogatási politikaként kell látnunk, a legszegényebb támogatásaként, hanem egy valós önmagáért levő politikaként, a szolidaritás politikájaként, illetve a versenyképesség növelését kell biztosítani. Így támogathatnak bennünket a tagállamok, hiszen szükség van erre a támogatásra, hogyha ambiciózusabb regionális politikát szeretnénk létrehozni. Oda kell figyelnünk a legértékesebb tőkére Európában, ez az emberi tőke, ezért az Európai Szociális Alapot növelni kell, az oktatás, a képzés és a munkahely teremtés érdekében egyszerűsítést akarunk látni, az administratív terheket szeretnénk csökkenteni, különösen a kohéziós alap esetében, a KKV-k helyzetét könnyítve. Saját kezdeményezésem alapján jártunk el, és itt szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak. Megszületett a döntés, hogy közös szabályokat hozunk létre az együttműködés különböző területein, illetve az alapok esetében, és véleményem szerint ez nagy mértékben egyszerűsíti majd az eszközeinket. Más szóval, egy modernizált kohéziós politikát szeretnénk, amely a növekedést biztosítja, illetve a versenyképességet, illetve hatékony felelősségteljes Európai Uniós szolidaritást szeretnénk látni. Egy kéréssel fordulok önökhöz, követve Buzek elnök urat. Különösen nehéz időket élünk az Európai Unióban, és rendkívül fontos, hogy önök, mint európai vezetők, kiálljanak Európa mellett a saját régióikban, a saját országaikban. Nagyon fontos az, hogy a régiók elmondják a regionális fővárosoknak, illetve a kormányoknak, hogy milyen fontos az Európai Uniós politika, hiszen az ide beruházott pénz nem Brüsszelbe jut, hanem, hanem a munkavállalók kezébe, a gazdálkodók kezébe, mindazon emberek kezébe, akik jövőt szeretnének építeni Európában. Azok, azokhoz jut ez, akik munkanélküliek, vagy akik esetleg félnek a munkahelyük elvesztését. A jövőbe ruházunk be, ezért rendkívül fontos az, hogy kiálljunk emellett, Európa mellett, és összefogjanak az európai intézmények, illetve az európai régiók. Ez, ezzel a kéréssel fordulok önökhöz. Együttműködhetünk így a tagállamokkal, és elmondhatjuk, hogy a regionális politika egyáltalán nem túlzás, nincs túlzott kohézió Európában, nincs túl sok Európa, pontosan ezzel ellenkező a helyzet, nagyobb fokú szolidaritásra, lehetőségekre van szükség, azaz több Európára. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ennyire nyilvános, világos volt ezzel kapcsolatban, mennyire fontos az európai hozzáadott érték. Most pedig szeretném felkérni a, poli, a lengyel elnökség nevében Elsbiáta eh, eh, Minyakovszka asszonyt, hogy eh, beszéljen nekünk a regionális politikáról. Köszönöm szépen! Lengyelül folytatom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy ma itt lehetek ezen a megnyitó ülésen, amely megnyitja a 2011-es 9. nyílt napokat. Több éven át részt vettem ezeken a nyílt napokon, mint egy lengyel régió képviselője, illetve az elmúlt négy évben, mint regionális miniszter Lengyelországban. Specifikus időszakban zajlik ez a mostani esemény, hiszen most tárgyalunk a költségvetésről, az Európai Unió jövőjéről, viszont olyan szempontból is különleges ez, hogy változik Európa régióinak, városainak szerepe abban, hogy el lehessen élni Európa fő céljait. A rendelettervezet közreadásával a kohéziós politikát illetően 2014 után, ez a múlt héten történt, ezzel a lengyel elnökség megnyitotta a vitát erről a témáról. A lengyel elnökség már várta ezt a fejleményt, hiszen tudjuk azt, hogy ezek a javaslatok hosszas konzultációk és viták eredményei, és mindez köszönhető az Európai Bizottságnak, illetve az elmúlt elnökségeknek megörököltük ezen viták eredményét, és szeretnék ezt a dokumentumot felhasználni egy alapként a jövőbeli munkánkat illetően. Szeretnék köszönetet mondani Hán biztos úrnak, amiért közreadta ezeket a javaslatokat, és amelyek nagy mértékben megfelelnek a tagállamok elvárásainak. Az elvárások egyértelműek, egyértelműek a tagállamok részéről, a kohéziós politikát szorosan kötni kell az EU 2020-as stratégiájához. A kohéziós politikának modern, hatékony stratégiává kell válnia, amely minden EU-ban lévő régió számára megfelelő. Általában a kohéziós politikáról szóló tárgyalások munkacsoporti szinten fognak történni, főként a struktúrális politikákat illetően holnap, az általános ügyek tanácsa meg fogja vitatni a jogalkotási javaslatokat, és nem sokkal ezután megkezdődnek a viták a munkacsoportokban is. A tárgyalások ütemterve nagyon szoros. A trió Lengyelország, Dánia és Ciprus azt szeretné, hogyha gyorsan lezajlana a, lezajlanának a viták, és így már a lehető leghamarabb el lehetne érni a megállapodást, már akkor, amikor az Európai Unió költségvetéséről létrejön egy konszenzus. Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy közös célunk az, hogy ez a politika 2014. január 1-től már működőképes legyen. Most október van, és a lengyel elnökségnek két hónapja van ahhoz, hogy a, az igazi tegyalások meginduljanak. Ez azt jelenti, hogy munka fog hárulni a Dán, illetve a ciprusi elnökségekre is, mi viszont szeretnénk a lehető legelőbb vinni a munkát. Megpróbálunk kompromisszumokat találni a főterületeken, és ezeket úgy fogjuk kiválasztani, hogy a tematikus blokkok által a tagállamok, a régiók előre tudjanak lépni a lehető leghamarabb a programozással kapcsolatban. Az egyik ilyen temakat is programozás, a programozás, a másik pedig a koncentráció, van egy, egy kondicionalitás fejezet is, illetve a területekhez kötődő együttműködés is egy ilyen tematikus blokk. Még a lengyel elnökség lejárta előtt szeretnénk az Európai Unió tanács elé tenni egy jelentést arról, hogy hogyan állnak a tárgyalások. Ezen kívül szeretnénk egy ülést megszervezni az általános ügyek tanácsában, ahol találkoznának a felelős miniszterek december közepén, azért, hogy megvitassák a fő stratégiai, illetve vitatott kérdéseket, amiket a munkacsoportok határoztak meg. Az egyik kérdés, amit felteszünk, és ez egy olyan kérdés, amit önök is feltehetnek, tehát milyen fajta szerepet játszhatnak a régiók, a városok a tárgyalások során? És hogyan fog az ő nézetük eljutni a ehhez a tárgyalásokhoz. A lengyel elnökség célja az, hogy erősítse a területi ambíciót, a terület és városi ambíciót a kohéziós politikával kapcsolatban az EU-ban. Széles kontextusban gondolkodunk, az EU 2020-as stratégiájában gondolkodunk, és egy szélesebb területi városi perspektívát látunk az Európai politikákban. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy a gazdaság és pénzügyi válság megmutatta azt, hogy egyeteműen fókuszálnunk kell bizonyos területekre, el kell térnünk a, az egyforma megoldásoktól. Például integrált területi befektetésre van szükség. Az intézkedések közé tartozik például a más területek kifejlesztése, és július óta, július és szeptember között, illetve szeptember óta a lengyel elnökség számos szemináriumot, konferenciát szervezett, ahol ezeket az általam említett kérdéseket mélyítették el. A tagállamok képviselői, a helyi, regionális hatóságok képviselői, önök. Ezek olyan kérdés, amely, olyan kérdések voltak, amelyek központi jellegűek voltak, mint például a 2020-as területi program végrehajtása. Ez a magyar elnökség idején indult el, beszéltünk a területi dimenzióról, és ennek elmélyítéséről, arról, hogy a területi dimenziónak milyen megfelelő eszközei vannak, hogyan lehet erősíteni a városregionális dimenziót a kohéziós politikában. Varsóban volt két hete egy találkozó a területi dimenzió elmélyítéséről az Európai Szociális Alapon belül. Ezen kívül a nagyobb együttműködés a munkacsoportok között, amelyek regionális válságkérdésekkel foglalkoznak, például a nemzeti kapcsolattartó pontok is együtt találkoznak a területi kohézióval kapcsolatban, vagy a városi fejlesztéssel foglalkozó munkacsoportok, vagy a városi és regionális kohéziós munkacsoportok együtt találkoznak. Az Epson vagy az Orbect nevű eszközök és fontosak, és számos érvet fogalmaztak meg, amellett, hogy ezeket folytatni kell. Végezetül a hálózatépítés az európai városok között. Szeretném önöket felkérni arra, hogy vegyenek részt azokban a tevékenységekben, amiket az elnökség szervez, főként a városfejlesztéssel kapcsolatban. Október 24-én, 25-én lesz egy varsói konferencia, arról, hogy milyen hatékony intézkedések vannak a városi területfejlesztés kapcsán, és Poznánban november 24-én lesz egy további magas szintű konferencia, ahol egy integrált megközelítéssel foglalkoznak a városok esetében. Itt, ezen a konferencián a régiók bizottságának képviselői, illetve a helyi eh, hatóságok képviselői és az Európai Unió legkésőbb, legkülsőbb régióinak képviselője fognak részt venni. A helyi és regionális hatóságok aktív szerepet fognak játszani a vita során, amely az európai kohéziós politika jövőjéről szól. Szeretnénk hallani az önök hangját, szeretnénk hallani a legalsóbb szintek képviselőinek hangját. Köszönöm szépen! E, köszönöm szépen, miniszterasszony. Ezzel lezárult az első ünnepélyes hivatalos része a rendezvényünknek. Szeretnék e, köszönetet mondani a három elnöknek, akik az előadásokat megtartották, és e, külön köszönöm a kötelezettségvállalásokat. Most következik a nap második része, Jackie Davis fog itt elnökölni. Nagyon szépen köszönöm Hübner asszony, és szeretnék én is köszönetet mondani az eddigi előadóknak. Nagyon inspiráló volt, amit mondtak. Jackie Davis vagyok, én fogom elnökölni a második részt. Mit is akarnak a régiók, a városok, milyen szerepet akarnak játszani Szeretnék minél több embert bevonni a vitába. Három fő témánk lesz ma délután. Mindegyik a jövőbe való befektetéshez kötődik, intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés, Európa 2020 és a kohéziós politika, hogyan lehet a kettő kettő között minél nagyobb összhangot kialakítani, hogyan lehet minél hatékonyabban elkölteni az EU pénzeket a helyszínen, és miért olyan fontos a földrajz, hallottunk erről is, de mielőtt belemegyünk ezekbe a témákba, nos, mérföldkövéhez érkezett a kohéziós politika, a bizottság a múlt héten intézkedéseket fogadott el, úgyhogy először is megkérem Hán biztos, hogy vázolja fel ezeknek a döntéseknek a hátterét, és aztán erről fogunk itt a panelben vitát folytatni, úgyhogy először is öné a szó, biztos úr. Köszönöm szépen, Jackie tisztelt elnökök, miniszterasszony, európai parlamenti képviselők, régiós bizottsági tagok, régiók, városok barátai. Mint mindig, most is nagy öröm, hogy itt lehetek önökkel, és megoszthatom önökkel azokat a fontos témákat, amelyekről az elkövetkező napok során gyümölcsöző eszmecserét kell folytatnunk. Úgy gondolom, hogy jól látható, hogy mennyire fontos szerepet játszanak a régiók és a városok Európában, a regionális politikában különösen. Az idén a nyílt napok, mint már elhangzott, különös, különleges stratégiai pillanatban kerülnek megrendezésre. Az Európai Bizottság új jogszabályokat fogadott el 2014-2020-ig a kohéziós politikát illetően, mint a regionális politikáért felelős biztos nagy mértékben én vagyok a felelős az intézkedések előkészítéséért. Ezek az intézkedések nagyon széleskörű konzultáción alapulnak. Az ötödik kohéziós jelentés közététele óta végeztük el. Mielőtt bemutatnám a kohéziós politika újdonságait, hadd osszak meg néhány gondolatot önökkel. A kohéziós politika jól működik, és nagyon értékes kontribúciót tesz a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez. Jól illusztrálja ezt, hogy 2000 és 2006 között 1,4 millió munkahelyet sikerült létrehozni a kohéziós politika révén, közöttük 38 ezer kutatói állást hadd hangsúlyozzam, hogy a korábbi csomag elfogadása óta alapvető változások következtek be Európában. Mm, komoly gazdasági és pénzügyi válságot élünk, és még soha nem érte ekkora nyomás az államháztartásokat szkepticizmus, a defetizmus tapasztalható Európa szerte. Európa vezetőinek ennél is inkább felelősen kell eljárniuk, és sokkal versenyképesebb, fenntarthatóbb és befogadóbb jellegű növekedést kell kialakítaniuk. A 2020-as stratégia erről szól Véleményünk szerint világos, hogy a kohéziós politika nem csak meg kell, hogy maradjon az európai építkezés középpontjában, hanem meg is kell erősíteni, fel kell javítani, intelligensebbé kell tenni azt. Ezért újdonságokat javaslunk, a 2013 utáni kohéziós politikában változtatni kívánunk. Szeretnénk az Európai Unió fő beruházási politikájává tenni a kohéziós politikát, a központi eszközé, amely lehetővé teszi a 2020-as stratégia céljainak elérését. Nagyon fontos, hogy minden régió, minden állampolgár számára betöltse a szerepét, legyenek beruházások, jöjjenek létre új munkahelyek fontos minőségi lépés lenne ez a kohéziós politika terén. Hogyan is próbáljuk mi ezt megvalósítani? Először is az állami és közberuházásokat összpontosítani kell bizonyos fejlesztési prioritásokra a 2020-as stratégia jegyében, szellemében. prioritást élveznek azok a beruházások, amelyeknek nagy a hozzáadott értékük ugyanakkor fontos, hogy a javaslatok megfelelően rugalmasak legyenek, és így a régiók a saját beruházási politikájukat ehhez tudják igazítani. Sokszor említettem már, fókuszált és flexibilis. A 2020-as stratégiában 11 prioritás szerepel, és a rugalmasság lehetővé teszi, hogy az egyedi sajátosságokhoz alkalmazzák őket. Nagyon fontos a prioritások felállítása a partnerekkel, a tagállamokkal, a programoknak hatékonyabbá is kell válniuk, ezért három új aspektust javaslunk. Először is erőteljesebb célkitűző és monitoring rendszer, aztán exante feltételekhez rendelés, harmadik pedig ex post feltételekhez rendelés és teljesítmény ellenőrzés. Vegyük egyenként. Amikor a finanszírozási programokat kialakítjuk, gondoskodni kell róla, hogy megfelelő előkészítés történik, és látható, világos eredményeket kell elérni, amelyek monitorozhatóak, átlátható szakpolitikára van szükség. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az eredményekre, már a jelenlegi programoknál is, de 2013 után még többet. A rendelkezésre álló erőforrásokat egy kiterjedt és erőteljes monitoring mechanizmus szolgálatába állítjuk. Ez azt jelenti, hogy az országok, régiók egy előzetesen összeállított jelző listáról kell, hogy jelzőszámokat válasszanak. Nagyon fontos a programigazgatók számára az eredmények elérése akkor kell a befektetéseket eszközölni, amikor a feltételek adottak. Ezt jelenti a feltételhez kötöttség. Ott szabad pénzt költeni, ahol a befektetés hatékonyságát a szűk keresztmetszet nem gátolja. szimmetrikus munkára van szükség. A feltételek teljesítésének kritériumát és meghatároztuk annak érdekében, hogy teljes mértékű átláthatóság érvényesüljön, és lehessen látni, hogy mikor teljesül egy program, és mikor nem. Például a nemzeti és regionális kutatás is nagy szerepet játszhat. Nagyon fontos a kisvállalkozói jogszabály alkalmazása, illetve a kulcsfontosságú arány, irányelvek, így például az energetika terén nemzeti átültetésre kell, hogy kerüljenek átfogó nemzeti közlekedési terv, aktív munkaerőpiaci fellépés, egy sor ilyen feltétel van. Ami az ex post feltételeket illeti, azokat a programokat szeretnénk díjazni, amelyek jól vagy átlagon felül teljesítenek. Ez nem jelenti azt, hogy a programok egymással versenyeznek. Ez azt jelenti, hogy gondoskodunk róla, hogy a medrükben maradjanak, és a céljaikat elérjék, jó teljesítményre van szükség, a keretek 5%-át teljesítmény tartalékként egy teljes körű felülvizsgálat alapján fizetnénk ki 2019-ben a jelenlegi szabályozói csomag ezt a célt szolgálja. Most hadd foglalkozzak egy olyan témával is, ami gyakran felmerült a e, konzultációs e, e, sorozatban az ötödik kohéziós jelentés kiadása után az egyszerűsítésről van szó. Az Európai Bizottság többször foglalkozott vele, hogy a kohéziós politikát hogyan lehetne általában egyszerűsíteni, meg kellene próbálni könnyebbé tenni a haszonélvezők számára a pénzekhez való hozzáférést, nem csak a különböző strukturális alapok között, hanem a vidékfejlesztés, a halászati politika között is kapcsolódásokat kell létrehozni. Öt finanszírozó eszköz esetében regionális fejlesztési alap, kohéziós alap, szociális alap, mezőgazdasági alap, vidékfejlesztésre és a tengeri fejlesztés és halászati alap közös vonásait együtt kell kezelni, jobb koordinációt kell megvalósítani. További egyszerűsítésre az alapok napi kezelésében is van lehetőség, harmonizációra van szükség, egyszerűsített költség könyvelésre csökkenteni kell az auditok administratív terheit, ami a területi együttműködési programokat illeti egy külön szabályozást javaslunk, ami a több országra kiterjedő programok jobb kezelését teszi lehetővé. A jogosultsági szabályokat tovább fogjuk harmonizálni, és az adminisztratív terheket csökkentettük. Nagy örömmel jelentem be azt is, hogy a területi kohézió, ami explicite szerepel a Lisszaboni szerződésben, külön szabályozás alá kerül, a peremrégiók és a nagyon ritkán lakott területek számára külön eszköz lesz. Szeretnénk előmozdítani, hogy a régiók a szomszédaikkal jobban működjenek együtt. Végül, mivel Európának továbbra is beruháznia kell a városi területek fejlesztésénél, legalább 5%-át az országok szintjén elosztott pénznek a városokra kell szánni. Nagyon fontos közös kaland lesz tehát ez, és egyik fontos szempontunk a partnerség erősítése, a programok kialakítása és kezelése, irányítása során a programok a régiók, városok és helyi lakóközösségek számára alkalmat kíván adni a részvételre a kohéziós politikai programok következő generációjának kidolgozásakor, a mennyiségi célkitűzések és jelzőszámok kiválasztásakor fontos szerep hárul az érintettekre. Ezért azt javasoljuk, hogy a tagállamok az illetékes regionális, helyi és más hatóságokkal partnerségeket alakítsanak ki, gazdasági és szociális partnerségeket, illetve civil szervezetekkel is a programkészítés és a megvalósítás során végig. Európai jó gyakorlat kódexet kívánunk összeállítani a partnerségről az objekt, a célok, a kritériumok szerepelnének, a tapasztalatok, az eredmények, a jó gyakorlat ebben. Végül az új kohéziós politikai csomag ismertetését nem zárhatom anélkül, hogy a pénzügyi forrásokról is beszélnék. Júniusban az Európai Bizottság a 14-től 20-ig terjedő időszakra 276 millió eurós költségvetést javasol a kohéziós eszközökre. Ez egy harmadát jelenti az EU költségvetésének, és egyértelműen jelzi, hogy nem kérünk több pénzt gazdasági válság idején, okosabban, bölcsebben kell elkölteni a pénzt. Ez olyan szakpolitikát követel meg, amely ambiciózusabb és hatékonyabb, erőteljesebb irányításra van szükség, és karcsúsított alkalmazásra a bürokrácia leépítésével a haszonélvezők előnyére. Az új kohéziós politika e, sikere önökön is fog múlni. Konstruktív részvételükre számítunk az elkövetkező hónapok vitájában. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a lengyel elnökségnek, különösen Esbeta Bienkowska asszonynak az elmúlt hetek, hónapok kemény munkájáért is, és nagy érdeklődéssel nézek elébe az eszmecserének. Köszönöm szépen a figyelmüket. Uh, uh, Köszönöm szépen. Nos, uh, köszönjük ezt a rövid összefoglalót, lépjünk és tovább most már a vitára megvitatjuk ezeket a kérdéseket, amelyekről szóltak a főelőadók három részben. Első Európa 2020 és kohéziós politika, második a jobb megvalósítás, és a harmadik pedig földrajzi kérdések. Mindegyik témához lesz egy rövid videó, amely illusztrálja ezt a területet, és konkrétan megmutatja, hogy a regionális alapok mennyiben segítettek a különböző e, helyi szinten élőknek. Ezután vitát folytatunk majd erről, és a jó páran kértek szót már előzetesen. Mindenkit arra szeretnék figyelmeztetni, hogy nagyon sokan kérnek szót, és ezért másfél-két percet adok mindenkinek, és aztán pedig egy széleskörű vitát folytatunk majd, majd végül megadom a szót az előadóknak, és így zárjuk le a mai ülésünket. Bizonyára önök is tudják, hogy az interneten is követhető a mai ülés, ülés és a Twitteren is lehet követni ezt az ülést. Nem virtuálisan folytatjuk azonban az ülésünket, hanem valójában, tehát nézzük konkrétan először is a miniszter asszonyhoz fordulnék egy konkrét kérdéssel. Egy pár évvel ezelőtt miniszter asszony a kohéziós politika végét hirdették az emberek, illetve erre számítottak egy páran, most pedig egy arról szólt Barózó úr, hogy az érvek, az elvek és az értékek meg kell, hogy maradjanak. Miért változott meg a hangnem, miért változott meg a vita, és miért gondolják, hogy a bizottság javaslatát ebben a témában el is fogják fogadni? Öné a szó. Köszönöm. Nos, azt hiszem, hogy ennek az oka az, hogy nagyon is különleges időket élünk, minden előadó szólt erről. Majdnem minden Európai Uniós tagállam nagyon nehéz válság időszakát éli, Másrészt azonban olyan politika van a kezünkben, amelyet kicsit meg lehet formálni, és egy beruházás mellett kiálló politikát lehet belőle alakítani. Már mint egy négy éve folyik ez a vita, és azt hiszem, hogy elég egyértelműen tisztán lehet látni, hogy ha van olyan politika, amely az EU 2020-as stratégiát a gyakorlati életben érvényesíteni tudja, nos, az egyetlen ilyen politika, egy megfelelő megvalósítási gyakorlattal, tehát az egyetlen politika, amely létezik, egyetlen ilyen politika az a kohéziós politika, és azt hiszem, hogy Lengyelország nagyon jól példázza azt, hogy ez a politika hogyan tud jól működni. Ennek a politikának az előnyét nem csak konkrét kedvezményezett országok élvezhetik, hanem az egész Európai Unió, és az adatok rendelkezésre állnak, az adatok rámutatnak arra, hogy a kohéziós politika Lengyelországban milyen pozitív hatása volt más országokra, és gondolok itt Németországra, Franciaországra, igen, igen, már zárom hozzászólásomat, de ezek azok a tényezők, amelyek arra mutatnak, hogy továbbra is nagy hangsúlyt kell tenni erre a politikára, mint beruházási politikára Európában. Elnök asszony, köszönöm, tudom, hogy el kell mennie, mert nagyon nagyon sok a teendője, de minden esetre köszönettel tartozunk, hogy eljött. Biztos úr, öntől ugyanezt a kérdést, önnek ugyanezt a kérdést tenném föl, Ugye azt mondta, hogy egy kicsit igazítani kell ezen, ezen a politikán, de erről többről van szó. Azt mondhatjuk, hogy egy kicsit forradalmi a változás, nem? Indeed, we didn't have that much time. It was, uh... Igen, nem volt túlságosan sok időnk. Talán csak két évünk, vagy akár kevesebb volt erre. De arra építettünk, amit már Danután ideje alatt elkezdtek, akkor ő volt biztos. Foglalkoztunk az elkülönítéssel, és ez a kérdés nagyon jelentős elmozdulás volt a korábbi időszakhoz képest. Építettünk valamire, ami az elkülönítést jelenti, de szerintem a legfontosabb pont az az, hogy kimondjuk egyértelműen, hogy hiszünk abban, hogy a regionális politikákat befektetési politikákként kell kezelni. Az emberekbe, a régiókba fektetünk be, hogy többet kapjunk vissza, mint amennyit befektettünk. Ez a fő célkitűzés, és ehhez igazítottunk számos intézkedést, a rugalmasságra koncentráltunk, de vannak feltételek is, és Mindez majd a partnerségi szerződésekben fog kicsúcsosodni, és ez megmutatja azt, hogy a partnerség nagyon fontos az együttműködés szempontjából. Egyértelműen látható a politikák fejlődése, és úgy gondolom, hogy ez a legjobb Európa számára elnök. Köszönöm szépen! Hübner asszony, ahogy a biztos úr is elmondta, ön kezdte el ezt a folyamatot, Mit gondol arról, hogy hova jutottunk, legalábbis az elv fenntartását, eh, illetően, hogy van egy politika egész Európa régiói számára. Mit szólt a tárgyalásokhoz? I think that the oldest eh, of us might remember that there was one Ez volt az egyik nagy eh, csatánk 2005-ben, hogy ez a politika megmaradjon minden régió számára, és ekkor akarták, hogy eltűnjön ez, viszont megmaradt, és azért maradt meg, mert van ennek értelme, hogyha csak a legszegényebbek számára hozunk létre politikákat, és ez egyfajta jótékonykodásként működik, akkor ezzel elveszítjük az európai értékét a politikának. Tehát emlékeznünk kell erre, maga a politika nagyon értékes, és sokkal jobban ki kell használni a hajtóerőket, főként a tudás, az innováció területén, hiszen itt vannak a hajtóerők, az erősségek, és ezek magukkal vonják a többi területeket, viszont meg kell fektetnünk a legszegényebb területekbe is, és sikerüljön felemelkedjük, és sikerüljön utolérni a többi területet. Szerintem nem lehet ezt figyelmen kívül hagyni. Büszke vagyok arra a tényre is, hogy abba az irányba indultunk el, amit már 2006-ban előre irányoztunk. Tényleg a mobilizációra koncentrálunk a fejlesztés kapcsán, a növekedési potenciálra az egyes régiók kapcsán erre koncentrálunk, illetve a globális kontextus is figyelembe vesztük. Elnök, köszönöm szépen, miért Bresszó asszonyra térnék rá, Visszatérünk még egy dologra, a jobb teljesítés kérdésére, de általánosságban az önök véleménye is pozitív a javaslattal kapcsolatban. Önök kellemesen meglepődtek azon, ahol most tartunk? I'm not surprised. I think that, uh... Nem, egyáltalán nem lepődtünk meg. Azt gondolom, hogy közösen a parlamentek karöltve a régiók bizottsága nagyon jó munkát végzett, tehát megvan ennek az eredménye, nem vagyok meglepve. Például az új eh, kategória, a átmeneti régió kategóriája, kategóriája nagyon jó és hasznos a régiók számára, és egyetértek teljesen azzal, hogy egy határozott, erős beruházási politikára van szükség, befektetési politikára. És remélem, hogy ez majd kicsúsosodik egy jó projektben. Köszönöm, most pedig nézzük az első konkrét témánkat. Ugye beszéltünk már a kohéziós politikáról, a befektetési politikáról, és az Európa 2020-ról. Most, hogyha lehetőségünk nyílik arra, akkor megnézzük az első videót, amikor a helyszínen valakinek segített a kohéziós politika. Nézzük, hogy rendelkezésünkre áll-e ez. Én a Wim Kuiper. Wim Kuiper vagyok, 68 éves, Amsterdamban lakok, a feleségem neve Méri. Néhány hónappal ezelőtt kaptunk egy szórólapot az okos fogyasztás mérőről, erről a projektről, és jelentkeztünk erre a projektre. A fogyasztó mérőnkbe egy csippet szereltek be, és így a feleségem minden hónapban pontosan fel tudja jegyezni azt, hogy mekkora az energiafogyasztásunk. Amit megtudtunk ebből a projektből az az, hogy Főként a mosógép és a szárítógép használja fel a legtöbb áramot nálunk. Ezt követjük a kijelzőn, a fogyasztás, és látjuk, hogy a vízpumpa vagy a varrógép, hogyha normálisan használjuk ezeket, akkor nem fogyasztanak túl sokat. Hallottuk azt is, hogy az EU finanszírozza ezt a projektet, és reméljük, hogy ez folytatódni fog, mert mi nagyon pozitívnak tartjuk ezt. Tehát reméljük, hogy folytatódik a projekt, és remélhetőleg tovább is foglalkoznak ezzel. Nagyon jó ötletnek tartjuk ezt. Egy nagyon gyakorlati példáját láttuk, ugye a tematikus koncentrációnak az új javaslatok szerint az energiahatékonyság, a megőrő energiák itt látható volt, hogy hogyan használják az EU pénzeket ennek eléréséhez hadd kérjem meg azokat, akik már korábban jelentkeztek hozzászólásra, hogy tegyék meg észrevételéket, illetve kérdezzenek a paneltől, és a panel válaszolni fog. Hamon Louis, Vakatel Sziszó az első hozzászóló, Mathia önkormányzat képviseletében a régiók bizottságától tessék. Köszönöm szépen. Eh, Davis asszony, eh, Hübner asszony, Hán úr. Úgy gondolom, hogy a különböző nyílt napokra vonatkozó észrevételek is azt mutatják, hogy nagyon hasznos fórum ez az állampolgárok számára, és mindenképpen jól tudják hasznosítani mindazok, akik a kohéziós politikát használják, az iránt érdeklődnek. a sokszintű kormányzás terén eh, nagyon fontos, hogy eh, megfelelően együttműködhessünk. Elnézést, valamelyik nyelven nincsen tolmácsolás, most már működik. Kérem, folytassa elnézést. Bien, decía que efectivamente... Tehát azt akartam mondani, hogy eh, azt állapíthatjuk meg, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít a helyi önkormányzatoknak a 2020-as stratégia megvalósítása érdekében, de szerintem hangsúlyozni kell, hogy a szerződés célkitűzéseitől nem mozdulhatunk el, a gazdasági, szociális, területi kohéziót erősíteni kell, és a stratégia inkább felülről lefelé hallad, pedig jó lenne, hogyha sokszintű lenne a döntéshozatal a 2013-tól induló pénzügyi időszakra vonatkozóan, a bizottság azt mondja, hogy a 2020-as stratégiához kell uh, a pénzeket igazítani, és a kohéziós politika, uh, politika pénzeinek is az európai koordinációt, kohéziót kell uh, erősíteniük, és hogy a régiókban ez lesz a fő befektetési eszköz, ami kapcsolatot kellene létrehozni. Mindjárt be is fejezem. Tehát amikor a 2020-as stratégia és a regionális politika közötti kapcsolódást alakítjuk ki, akkor ezt a politikát hogyan kellene fejlesztenünk. Köszönöm szépen, következő hozzászólás Michel Delbar Dönkerk polgármestere, Kotex szakbizottság vezetője a régió bizottságánál. Delbar úr. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, én egyetértek mindennel, amit hallottam, amióta leültem ide a székemre. Egyetértek mindennel, amit hallottunk a kohéziós politikáról. És egyetértek Barózó úr előadásával, amit mintegy két hete az Európai Parlamentben elmondott. Arra ösztönzött, hogy több Európára van szükség illetve a nemzeti szint megerősítésére is. Mindez igaz, azonban van valami, van egy bukkanó, és erre szeretnék kitérni. Nagyon sajnálom azt, hogy a Barózó úr üzenete a régió bizottsága üzenetét ellenében döntöttek. Sárközi úr és Merkel úr Demoklesz kardját lengette meg a régiók fölött, és azt mondták, hogy a struktúrás alapokat megszüntethetik a, azon tagállamok számára, akik a stabilitási paktumot nem tartják tiszteletben. Egy ilyen intézkedés hogyan, hogyan támogatja a kohéziós politikát. Véleményem szerint ez egy óriási ellentmondás. Elismerem azt, hogy a bizottság megpróbálta a kohéziós politika nemzeti szintre helyezését elkerülni, és ezt támogatom. Aztán ott vannak az átmeneti régiók, illetve az ESA eh, regionalizálásával foglalkozik, mindez jó irányba mutat, de, de az Európa 2020-as stratégia apropóján, hogyha megnézzük, hogy a Mely, mi, mely tevékenységeket lehet finanszírozni a regionális fejlesztési alapból, ezek száma csökkent, Miért, miért van az, hogy Brüsszel okosabbnak gondolja magát, mint a, a, területe, a területi vállalkozások, akik ugye nagyon is tisztában vannak az igényeikkel, a fejlődésükkel. És végül egy utolsó megjegyzésem lenne, fölmerül a kérdés számomra, hogy a bizottság javaslat mennyire hasznos, miszerint a kohéziós politikát és a többszintű kormányzást, kormányzásból 50 milliárd eurót kivon, áttesz az Európa Connecting Europe programba. Ez azt jelenti, hogy itt egy átcsoportosítás történt, és véleményem szerint ez sajnálatos. Fini! Okay, okay, merci beaucoup. I am sorry. You are right, you are... Köszönöm szépen. Mindenkinek eh, lehetősége van kérdést feltenni, csak arról akarok gondoskodni, hogy másoknak is meglegyen ez a lehetőségük, ezért vagyok szigorú. Michael Schleider következik, eh, száz anhalt eh, államtitkára, és E az EPP frakciója e, vezetője a régió bizottságában. Igen, ebben a minőségemben EPP e, tagként szeretném elmondani azt, hogy biztos úrnak szeretnénk gratulálni ahhoz a csomaghoz, amit az elmúlt hónapban előterjesztettek a éves finanszírozási kerettel, a rendelet tervezetekkel kapcsolatban. Megnyitották a jövő kohéziós politikájának ajtaját, és aki ismeri e a témát, az tudja, hogy ez nem volt annyira egyértelmű, sokan ellenezték a kohéziós politikát, viszont a bizottság javaslatokkal most már biztosítják azt, hogy lesznek új tekötőzések a kohéziós politikában. Mielőtt még rátérnénk a részletekre, vagy a részleteket kritizálnánk, először is ezt a köszönetet kell megfogalmaznunk, hiszen ön igazi barátjaként viselkedett a régióknak, és tudjuk, hogy a kohéziós politika főként a régióban zajlik, az EU 2020-as stratégiája. Itt a régiók bizottságában üdvözöltük ezt a stratégiát a kezdettől fogva, és azt mondtuk, hogy mindent megteszünk a sikere érdekében. A teritoriális paktumokat is létrehoztuk, az volt az elképzelés, hogy strukturálisan vegyenek részt a régiók, illetve az önkormányzatok a stratégia végrehajtásában. Attól tartok, hogy ha most elolvasom a javaslatokat, akkor lehet, hogy túlságosan sikeresek voltunk az elgondolásainkkal, mert pontosan meg kell vitatnunk azt, hogy a kohéziós politika nem lesz túlságosan a 2020 stratégia fogja. A kohéziós politika több, mint egy átmeneti befektetési stratégia. A kohéziós politika hosszú távú célokat tartalmaz, több dimenzionális, és eh, a kohéziós politika az integrált megközelítést alkalmazza a régiók esetében. Nem szeretnék most ítélkezni, csak azt mondom, hogy az elkövetkező hónapokban a régió bizottságában ezt a kérdést meg fogjuk vitatni, ki fogunk dolgozni a parlamenttel, a bizottsággal együtt egy állásorolást, konstruktívan fogunk fellépni. Ma ez egy szép nap, és eh, úgy gondolom, hogy a kohéziós politikának mindenképpen van jövője. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Schwarz úr, az alsó ausztriai képviselő kapja meg a szót. A bizottság által meghatározott súlypontok, ahogy az benne van a 2020-as stratégiában is, azok véleményünk szerint alsó Ausztria szempontjából is nagyon fontos innováció, kutatás, energia, ezek olyan témák, amelyek központi témák lehetnek egy jövőbeli fejlesztési politika kapcsán, viszont szeretnék néhány gondolatot felemlíteni ezzel kapcsolatban. Az alapvető támogatások, prioritások kapcsán ezeknél a témáknál nagyon fontos az egyenlőség, kiegyensúlyozottság. Meg kell vizsgálni, hogy van-e elég vállalat ahhoz, hogy hogy legyenek ilyenfajta specifikus támogató intézkedések, nem már fenn a veszélye annak, hogy vannak olyan területek, olyan régiók, ahol nem tudnak eleget kínálni, és ezért lemaradnak, tehát nem igazán világos az innováció fogalma sem. Ez véleményem szerint fontos ahhoz, hogy legyen, ahhoz, hogy egy rugalmas és széleskörű innovációs fogalomból tudjunk kiindulni. Nagyon fontos például, hogy a turisztikai innovációkat is engedélyezzük. Úgy vélem, hogy itt is regionális megkülönböztetésből lehet kiindulni. Európa régiói rendkívül heterogének, és ugyanunk kell arra, hogy mindannyiukat figyelembe vegyük. A befektetések során az Európai Regionális Fejlesztési Alapot is igénybe kell venni. Gyakran azt látjuk, hogy főként a KKV-kat támogatják, de úgy gondolom, hogy fontos lesz az is, hogy továbbra is a nagyvállalatokat is támogathatóvá tegyük, a nagyvállalatok munkahelyeket teremtenek, és sok esetben a KKV-k csak akkor túlélőképesek, hogyha a nagyvállalatok is léteznek az adott régióban. Ezeket a kötött eszközöket tehát megfelelően kell kezelnünk. A feltételesség, a kondicionalitás tekintetében én szkeptikus vagyok. Ez a federalista államokban, mint például Ausztria, kicsit nehézkes végrehajtani. A tartományok lehet, hogy emiatt néha majd felelősségre vonják. Utolsó pontként ez az arányosság elve a kisebb programok esetében itt arra kell ügyelni, hogy legyenek egyszerűsítő intézkedések, nem csak a projekt kivetelezői számára, hanem a igazgatás területén is legyenek egyszerűsítések. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az utolsó előre bejelentett hozzá a szóló Helga Tornyégen. und äh, sehr geehrter Kommissar Hahn, als ADR-Mitglieder aus dem neuen Bund... Hol is ül? kérdezi az elnök asszonyat. Középen. Köszönöm szépen. Most már látom önt. Thank you. Geht es jetzt? Okay. Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Elnök asszony, köszönöm szépen. Az úgynevezett új tartományiba jöttem a Német Szövetségi Köztársaságnak, és szeretnék köszönetet mondani Hán biztos úrnak, amiért az elmúlt húsz évben ilyen szolidáris volt velünk. Összességében Türingiában több mint 8 milliárd eurót kaptunk az Európai struktúrális alapokból 1991 óta, az jó befektetett pénz volt, már akkor is, csak figyelembe veszük a teljes közösséget. Figyelembe véve a jelenlegi gazdaságpolitikai vitákat, köszönöttel tartozom önnek ahhoz, hogy itt az új ö, tartományok ö, integrációja kapcsán gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság, illetve a tagállamok parlamentjei a válságból megerősítve tudjanak kilábalni. Úgy gondolom, hogy a jövőben több Európára, több közös pontra van szükség, és nagyon jó az, hogy az Európai Bizottság javaslatai, hogy ezt hány biztos is megfogalmazta, sokkal inkább az emberekbe fektet be. Ezt egy nagyon fontos vitának tartom, és úgy vélem, hogy a jövőbeli kohéziós politika jó irányba halad. Mindannyiunknak sikert kívánok ennél a nagyon fontos európai célkitűzésnél. Uh, Köszönöm szépen. Mielőtt visszatérnénk a előadóinkhoz, nézzük, hogy ki kér még szót. Azt is kérem, mondja el, hogy ki jön, honnan jött. Tessék. Mm, és nagyon hasznos lenne, hogyha fölállnának, fölállnának a hozzászólók, így a kamera is könnyen önökre összpontosíthat. France. Jacques Leblanc, Franciaország. Nagyon örülök biztos úr javaslatainak, és örülök, hogy végül elfogadták az átmeneti régió kategóriát, sokat küzdöttünk ezért. De keveset hallottam a hegyvidéki kifejezést itt a vitában, pedig a Lisszaboni szerződésben eh, az a cikk, amely létrehozza a kohéziós politikát, eh, zárójelben megjegyzi, hogy hegyvidéki és szigeti környezet. Nagyon fontos lenne, hogy külön pénz alapáljon rendelkezésre a hegyvidéki övezetek részére a kohéziós erőfeszítések segítéséhez. Köszönöm, mindjárt a biztos úr válaszolni fog erre. Parlamenti képviselők szeretnének-e hozzászólni, mert jelezték többen is, hogy Rambek asszony például hozzászólna. Tessék! Karim Kahnbach vagyok, az Európai Parlament képviselője, 16 éve foglalkozok önkormányzati politikával, tehát ismerem a kohéziós politikát személyes tapasztalatból is már régóta. Először is szeretnék köszönetet mondani Hán biztos úrnak, aki a regionális szakbizottságban, itt az Európai Parlamentben mindig is nagyon jó partneri módon működött velünk együtt, ez nagyon fontos és szeretném a régiók bizottságának is megköszönni azt, hogy a átmeneti régiók kifejezés megteremtésében is nagyon fontos szerepet játszottak. Úgy gondolom, hogy ezek a köztes területek nagyon fontosak, és a jövőben sokkal többet kell együttműködnünk. Egyetlen problémám és ez kapcsolódik a filmhez, amit láttunk, az az, az, az hogy hogyan lehet a kohéziós politikát közelebb vinni az emberekhez, például ezzel a intelligens fogyasztómérővel kapcsolatban, és nem igazán értem azt, hogy a helyi szinten, nemzeti szinten miért nem tudják ezt megérteni, hogy ilyenfajta projekteket lehetne alkalmazni, Hán biztos úr, annak kapcsán, hogy pontosan európai szinten most azt látjuk, hogy helyi szinten jobban meg kellene érteni a kohéziós politikát, és úgy gondolom, hogy nem a helyes megoldás az, hogyha a szolidaritást itt megkérdőjelezik. Erről szeretném megkérdezni. Köszönöm szépen. Igen, tessék. Köszönöm szépen. A Regi Szakbizottság tagja vagyok, és szeretném elmondani, hogy véleményem szerint a kohéziós politikák alapvető fontosságú szerepet játszanak, hogyha ki akarunk lábalni az EU egyik legnehezebb időszakából. Az egyik legfontosabb probléma, amit kezelnünk kell, a verseny, egyensúly hiánya, a strukturális egyensúlyi problémák a tagállamok befektetési problémákkal küzdenek, a növekedéssel baj van, és a bankok is nehezen tudnak finanszírozni a struktúrális alapok ilyen időkben különösen fontos szerepet játszanak a jövőbeli növekedés beindítása szempontjából. Ezért úgy gondolom, hogy az alapok egyszerűsítése, hozzáférhetőbbé tétele fontosabb, mint valaha. A kohéziós politika fontos eszköz országainkban 10%-os növekedésre van szükség a kohéziós politikában szükségünk van erre a 10%-os növekményre bizonyos tagállamokban 85%-ban határozták meg az együttfinanszírozás határát, plusz 10% ra szükség lenne a legtöbb országnak. A gazdasági feltételhez kötés egyszerűen értelmetlen. Nem értem, hogy a stabilitás és növekedési paktum miért fosztaná most meg a régiókat a struktúrális alapok kifizetéseitől, hiszen nagyon fontos támogatás ez számukra az automatikus büntetés egyszerűen ellentétes az európai szellemmel ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a következő körben a jobb ö, végrehajtásról lesz szó, úgyhogy itt a belső-külső feltételekre is koncentrálhatunk. Kérem, hogy itt most az Európa 2020 és a kohéziós politika összefüggéseit vizsgáljuk csak. Nagyon sok fontos dolgot mondtak, de nem mindegyik tartozott közvetlenül ide. Son nek adom meg a szót, nem látom önt. Igen, látom, tessék. És még egy hozzászólót fogunk meghallgatni, és aztán a panel következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jó itt ilyen remek embereket látni. A bizottság részéről, a parlament részéről, az elnökség részéről is. Úgy gondolom, hogy ki kell mondanunk, hogy több Európára van szükség, ugyanakkor több egyenlőségre is és a közös politikának hatékonyabban kell működni. Nagyon sok példa van a közös politika sikerére, különösen, hogyha megnézzük a különböző régiókat, jó volt látni az előző eh, videón ezt a nagy bajoszú embert, hogy milyen elégedett a kohéziós eh, eszközökkel. Sajnos nagyon sok negatívumot is mondanak az emberek, túlhangsúlyozzák a negatívumokat. Fontos lenne, hogy az Európához tartozás előnyeit hangsúlyozzuk, ezért a kohéziós politika előnyeit maximalizálni kell. A kohéziós politika sikerének az egyik következménye valószínűleg eh, a gazdasági válságnak is következménye, az átmeneti kategóriára vonatkozó elképzelés, nagyon sokat vitatkoztak róla, sok érv mellette is ellene is. Nagyon szeretném, hogyha a biztos úr elmondaná, mi a helyzet ezzel, különösen a 2020-as stratégia fényében, és hogy hogyan is néz ki mindez az egész közös politika keretei között. Köszönöm, most akkor újra a panelhez fordulok, nagyon sok kérdést vetettek fel. A feltételez kötöttség kérdését esetleg a következő körben vizsgáljuk majd meg, de a rugalmasság kifejezést többen említették. Európa 2020 fölülről lefelé, aztán csökkent a programok száma, differenciálás nagyon fontos, Szóval az a kérdés, hogy a kohéziós politika adaptálásában az Európa 2020-hoz nem mentünk-e túl messzire, és nincs-e túl sok előírás a régiók számára, hogy mit is tegyenek. Mindjárt a biztos úrnak adom meg a szót, de először Bresszó asszonynak tessék. Grazie. Eh, Köszönöm. Nagyon összetett volt ez a kérdés. Igen, vannak agályaink azzal kapcsolatban, hogy az EU 2020-as stratégia, amelyet egyébként támogatunk, és azt is támogatjuk, hogy most ez lesz a kohéziós politika lelke. Tartunk azonban attól, hogy esetleg egy bizonyos helyzetekben kényszer zubbonként funkcionál, különösen a területi problémákra gondolok. Ne felejtsük el, hogy a kohéziós politika célkitűzései egyértelműek, és az, hogy most belekényszerítünk, belekényszerülünk egy ilyen szűkebb utcába, esetleg gondot okoz, már ami a megvalósítást illeti. Hogyha a helyi és regionális hatóságok PPP keretében kiveszik a részüket ezekből a folyamatokból, már az első kiindulóponttól fogva, akkor el tudom képzelni, hogy a regionális projektek az EU 2020-as célkitűzéseket is figyelembe tudják venni, de mindegyik régiónak, mindegyik eh, helyi szintnek ö, eh, oda kell erre figyelnie. Tehát az általunk javasolt fogalom így eh, valósággá válhat. Contracts. Igen, de ön úgy látja, hogy a a szerződések adják meg a, a fókusz és a rugalmaság közötti megfelelő egyensúlyt? Hübner asszony. Igen. Ezen kívül hadd mondjam el, hogy a rugalmaság általában a kivételeket jelenti. Itt a szabályok összetettségére is utalunk, és valószínűleg ez kihívás azok számára, akik a jogalkotási javaslatot megtették. Ez a kihívás előttünk állt öt évvel ezelőtt, és most ismét itt van a rugalmasság és az összetettség között valahogy meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt, és ez nem lesz könnyű. Egy stratégiai megközelítést alakítottunk ki, amely egy kicsit tovább lép, és ez azt jelenti, hogy van egy teljes eljárás, egy egész eljárás, amely az Európai Uniós projektet ide köti és ahogyan Barózó úr is elmondta, ez a nagy kihívás, meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, a közös célkitűzések, az EU 2020 stratégia, illetve a területi konkrétumok, sajátosságok között. De hadd mondjam el, hogy nem csak egy felülről lefelé irányuló folyamatról van szó, hanem egy alulról fölfelé irányuló folyamatról is, hiszen készen áll készen kell állnunk, és azonosítani kell a stratégiánkat, célkitűzéseinket, eszközeinket, és akkor lehet megnézni azt, hogy ezt hogyan lehet az Európai Uniós célkitűzésekhez kötni. Azt hiszem, hogy két irányból kell megközelíteni ezt a kérdést, alulról fölfelé és fölülről lefelé is. Ebben a helyzetben kell megtalálnunk a megfelelő egyensúlyt, és ahogy a Bresszó asszony is mondta, ez esetleg a szerződésekben valósulhat meg. Elnök, tehát rugalmasság és fókusz. Nézzük, mit jelent a tematikus megosztás a régiók számára. Ez egy szigorú lista, csak ebből lehet válogatni, vagy ennél lesz rugalmasabb? Illetve az átmeneti régiókra is térjen ki, kérem a válaszában, hiszen több kérdés is érkezett. Biztos úr, önél szó. Äh. A változatosság kedvéért ismételten németül beszélek az átmeneti régiók, illetve az EU 2020 kapcsolata. Aki már megnézte, azt tudja, hogy már most is több mint 90%-a a regionális politika költségvetésének az EU 2020-as súlypontokra megy. Tehát nem igazán találtuk fel itt igazából ismételten a spanyol viaszt, itt arról van szó, hogy eh, az integrált megközelítést alkalmazzuk, és így a témákra fókuszálunk, és ennek során elmondhatom, hogy a KKV-k támogatása, innováció, innovációs fogalmazá, fogalom, illetve ennek a széleskör értelmezése itt nem csak technikai innovációkról van szó, hanem marketingről, vagy szolgáltatási innovációkról is szó lehet, administratív innovációkról is. Hogyha az energia hatékonyságra, az energia megtakarításra gondolok, akkor ez is egy eléggé szélesen megfogalmazott témakör, és ha jobban megnézzük ezt, akkor senkinek nem kell igazából aggódni amiatt, hogy a céljai itt nem fognak esetleg figyelembevételre kerülni. A cél az az számunkra, hogy egyfajta kötelezettségvállalás jöjjön létre az egyértelmű számszerűsíthető célokkal kapcsolatban, és ezeket hozzá lehessen sorolni a 2020-as célkötőzésekhez. Meg kell tanulnunk a Lisszaboni stratégia leckéjét, európai célokat nemzeti és regionális célokká kell átformálnunk, erre kell lefordítani azért, hogy ezek valóban realisztusok legyenek. Az európai célok hiányossága az volt, hogy nem igazán kötöttek -e ezek közvetlenül nemzeti célokhoz. Hogyha a Romániában 1% alatt van a kutatási célok, akkor Svédországban pedig 4% ez, akkor itt 3% a különbség, és ez nem túlságosan vonzó. Tehát mindenképpen reális célokat kell kitűznünk, és az összege ezeknek az ambiciózus, de realisztikus regionális és nemzeti céloknak majd a 3%-ot fogja eredményezni. Az átmeneti területek, ezek nagyon fontos intézkedést jelentenek, és ezáltal át lehet alakítani a pénzügyi struktúrát, főként annak tudatában, hogy a jövőbeli támogatási periódusban kevesebb alacsonyan fejlett terület lesz, mint jelenleg. Jelenleg 84 konvergencia terület van, a következő periódusban pedig 68 lesz, és lesz majd egyfajta csere a legalacsonyabban fejlett régiók, illetve az átmeneti régiók között. Szeretnék még egy érvet elmondani, illetve egy számot, amely mutat, megmutatja azt, hogy mennyire fontos az átmeneti területek kérdése, és hogy ezek létrejönnek még ezen periódus alatt. Ez nem fog örökké tartani, mi azt szeretnénk, hogy megnézzük, hogy ebben a periódusban ez hogyan működik majd, a legkevésbé fejlett területnél az átlag GDP 53% volt, illetve az új pöröcsmeg legmagasabb pedig 122, tehát 75 körül van meghatározva a határérték. az átmeneti területek 83-85% körül vannak definiálva. Nagyon fontos itt a foglalkoztatási ráta is. És meg kell nézni ennek kapcsán azt, hogy az adott régióban valóban igazán foglalkoztatottak ez. Azt láthatjuk, hogy 10%-os különbség van ennek kapcsán a legfejlettebb, illetve legalacsonyabban fejlett régiók között. A legalacsonyabban fejletni 63%, a legfejlettebb 73% az alány, tehát 10% a különbség. Uh, Köszönöm szépen ezt a magyarázatot. Most pedig áttérünk a második témára, de mielőtt ezt megtennénk, a, a régió sztár jutalmat már 2008 óta adja a bizottság, és a 2013-as pedig most fogjuk kiosztani. Három kategória van, és ez eléggé kapcsolódik, illetve nyilvánvalóan kapcsolódik az EU 2020-hoz, az intelligens növekedés, a befogadó növekedés, ezen ki vannak még más kategóriák, és mindenképpen meg akartam ezt említeni, azért, mert április lesz a jelentkezési határidő, a weboldalon megtalálják ennek a részleteit. Most pedig lépjünk tovább, ahogyan említettem, az információs kommunikáció az egyik kategória, és most át is térünk a jobb megvalósítás témájára, ez a mi második témánk. Han biztos úr már utalt arra, hogy a bizottság javaslatában egy nagy lépést várunk ezen a területen, illetve hallottunk már élénk vitát ennek a hatásairól, de először is nézzük meg hogy a videót. Jag heter Amal. Amal som och kommer från Kurdistan i Irak. Jag har bott här amely Jászemnek hívnak, 21 éve élek Svédországban, Holmban. Volt egy elképzelésem, egy ötletem, el akartam indulni vele, és az EU-tól kértem mikrohitelt. Egy évvel ezelőtt segítettek is, és így el tudott indulni a projekt. Amikor az ember vállalkozásba fog Svédországban, elég sok a bürokrácia. A mikrohitel eh, lehetővé tette, hogy eh, könnyebben el tudjak indulni, és sok tanácsot is kaptam. Eh, mostanra megkettőződött, megduplázódott az árbevételem. Okay, so there we're hearing about how uh, funding has... Tehát egy példát láttunk arra, hogy Amának segített a mikrohitel, illetve segítettek neki az adminisztratív teendőkben. Az a kérdés, hogy általában is ez a helyzet. Többen kértek, kérték már a szót előre. Szeretnék Flo Glugasnak átadni a szót Liverpool önkormányzatától. Köszönöm szépen. Hübner asszony azt mondta, hogy 2005 óta küzd küzdünk a kohéziós politika megtartása érdekében, úgy gondolom, hogy meg is kell tartani ezt, és úgy gondolom, hogy azoknak, akiknek fontos a kohéziós politika, össze kell fogniuk. Igen, úgy gondolom, hogy igazi szakpolitikát kell folytatni, nem egyszerűen költekezési politikát, hogyha jól költik el a pénzt, akkor óriási eredményeket lehet felmutatni az emberek számára, jól látható ez a jó módú, meg a szegényebb régiókban egyaránt. Hogyha viszont nem figyelünk oda, akkor teljesen feleslegesen költünk el pénzeket. Néhány példát is mondanék erre. A saját régiómban, Merseyside-ban az első 2000 2006 között érkezett, mert az első pénzügyi eszköz a helyi vállalkozásokat um, támogatjuk belőle, és ez az alap azóta is fennmaradt, ugyanis a megtérülésből újabb és újabb vállalkozásokat tudunk támogatni, 54 ezer munkahely jött létre, és egy harmad millió embert képeztünk át. Ilyen eredményre a normál hétköznapi szakpolitikák nem képesek, csak a kohéziós szakpolitika be kell vonni a helyi embereket, meg kell próbálni így kezelni a politikát. Nemzeti szintről képtelenség, nemzeti szinten ugyanis nem értik, hogy hogyan lehet a terepen, a helyben az emberekkel együttműködni. Ezért fontosak az önkormányzatok, és ezért fontos, hogy 5%-ot félretettek a városok részére. A városoknak szükségük van erre a pénzre a saját növekedésükhez, regenerációjukhoz. Viszont ha ezt tesszük, a városokat is be kell vonni a programok kidolgozásába, hogyha nem vonjuk be őket, akkor kudarcra van ítélve az egész, nem lehet felülről megközelíteni. Ami a makroekonomiai feltételekhez kötést illeti, én értem az indokokat emögött, értem, hogy miért javasolják, de azt is ö, tudom, hogy a múltban is volt feltételhez kötöttség, például az 5%-os teljesítménytartalék, a, a régiók a saját ö, céljaikat kitűzték, és amikor elérték őket, akkor kapták meg a pénzt, ugye mézes, madzag és furkosbot. Ö, hogyha makroökonomiai feltételez kötösséget akarunk, akkor a régiókat be kell vonni a programkészítésbe. Nem elég jó gyakorlati kódexet kialakítani. Nem tudom, hogy hogyan fog ez zajlani, biztos úr. Egyes tisztségviselőkkel folytattam eszmecserét. Nincs egyértelmű mechanizmus arra, hogy a régiókat bevonják a programkészítésbe, nemzeti programokat félretették, hogyan lehet az önkormányzatok bevonásával átalakítani a programokat, és hogyan lehet a feltételeket teljesíteni, mielőtt pénzt kapunk. Köszönöm szépen. Josie Zajakata, Jubjanka a Lengyelországban Kérem, hogy mutatkozzon be, mert én biztos, hogy eltorzítottam a nevét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ön kiejtése a legjobb volt, amit életemben hallottam. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, ha megengedik, akkor rövid észrevételemet azzal kezdeném, hogy utalnék az alap, alapokra a kohéziós politika rendszerének alapja az, hogy csökkentsük a lemaradást a tagállamok, régiók között, illetve a régiók maguk között aránytalanságokat számoljuk fel, és közelítsük a régiókon belül is a szintet. Hadd jelezzem, hogy vannak nagyon dinamikus övezetek egy-egy régión belül is, például nagyvárosok, aztán a közvetlen közelükben esetleg sokkal alacsonyabb fejlettségi szintű vidéki területek is. Ezt a problémát is figyelembe kell venni a kohéziós politika alakításakor. Ami a kohéziós politika hatékonyságát illeti Lengyelországban, a régiók nagyon gyakran a jogosultsági küszöb környékén vannak, és időnként átmeneti régiónak minősülnek. Ez mutatja, hogy milyen sikeresen használták fel a támogatási formát eddig. Ne feledkezzünk meg ennek a szakpolitikának a fő ambíciójáról. Ma pedig a politika jobb irányítását, jobb kezelését próbálnánk megvalósítani. Ez az első felvetődő kérdés, a második pedig az, hogy hozzáférhetőbb legyen ez a támogatás, és eh, kisebb legyen a költsége, a ráfordítása, ugyanis a kohéziós politika rendelkezésre állítása bizony költséges. A hozzáférhetőség pedig gyakorlati problémát jelent. Az is nagyon fontos, hogy jobban csatlakozzon ez a szakpolitika a többi közösségi szakpolitikához. Tudom, hogy nincs több időm, de még egy aspektust hadd említsek meg. Felhívnám a figyelmüket a feltételekhez kötöttségre. Több hozzászóló is jelezte, hogy milyen ö, fontos kérdés ez. Tudom, hogy a jelenlegi időszak nem ideális. Ö, ennek eh, az elvnek a megvalósítására, mégis felhívnám a figyelmüket arra, hogy a kohéziós politika a gyenge régiók számára eh, nagyon fontos eh, eszköz, újabb pénzeket tud megmozgatni, és így nagyobb fejlődést lehet elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e más kérdés vagy megjegyzés? ha nem, akkor visszatérek a biztos úrhoz, hiszen foglalkoznunk kell nem sokára majd a makrogazdasági felterekkel. általában a szót majd biztos úrnak, és a legtöbb kérdés az intéződött. Hogyan lehet jobban teljesíteni, hogyan lehet a kohéziós politikát sokkal hatékonyabbá, jobban kezelhetővé tenni, hogyan lehet hozzáadott értéket létrehozni. Valaki még, tessék, ott. Az a beszédó. gospa predsedujoča. Köszönöm szépen, hogy megadták a szót. Iván Zsagár vagyok, a szlovén delegáció tagjaként érkeztem. Igaz az, hogy a kohéziós politikának nagyon fontos szerepe volt Szlovéniában a fejlesztés szempontjából, de rá kell mutatnom arra, hogy a különböző országoknak különböző rendszereik vannak. Ezzel összhangban szeretném hangsúlyozni azt, hogy egyensúlyt kell keresnünk a nagy projekteket illetően, de nem szabad elfelejtkeznünk a kisebb projektekről sem, akik, amelyek nagyobb népességre vonatkoznak. Lenne még egy kérdésem, sőt inkább ez egy elképzelés, egy ötlet lenne. Azt mondták, illetve elmondták, hogy a GDP hány százalékát fordítják az országok a befektetésre. Ez nem csak EU probléma, hanem a nemzeti kormányok problémája is ez. A rendszer túlságosan is merev. Igaz az, hogy voltak javítások, voltak fejlő, fejlemények, de úgy gondoljuk, hogy a meglevő különbség az egyes régiók között az túlságosan nagy. Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Biztos úr. Akkor öné a szó, hallotta az általános reakciókat, ugye Presszó asszony kezdte a vörös a vörös kendővel, amit a bikák előtt lengetnek, és hallottuk a többi megjegyzéseket is. Általában azt halljuk, hogy elég sok szor a furkos botot emlegetik, és nem pedig a mézes madzakot, nagyon sok a kondicionalitás, és az a benyomásunk, hogy kevés a mézes madzak, kevés a jutalom. Először a biztos úrnak adom meg a szót. Um gleich vorweg den Eindruck zu verwischen, zwei Mitgliedstaaten az első felkés, amit kaptam, és ekkor ez nem is hivatalosan volt, nem is volt hivatalosan makrogazdasági feltételesség, és az a hívás, amit kaptam, az igazából egy támogató jellegű hívás volt gyakran az a benyomásunk, hogy van olyan javaslat, amely 26 tagállam vonatkozik, egyre viszont nem. Tehát amikor a bizottság a javaslatát előterjeszti, akkor a 27 tagállamra gondolunk, és megpróbáljuk ezt a lehető legjobban kiegyenlítetté tenni. Az alapvető megközelítés az az volt, hogy találtunk egy megoldást arra, hogy egy olyan megoldás szülessen, amely minden, minden 27 tagállam számára elérhető. Ami a régiókat illeti, egy kompromisszumos szövegről van szó, amit sokáig fogalmaztunk. Lehet, hogy nem könnyen olvasható ez, de elmondhatom önöknek, hogy ami benne áll, az kimondja egyértelműen azt, hogyha ezen cikk alkalmazására kerül a sor. Van egy hasonló cikk a kohéziós politikában már most is, a kohéziós alapoknál, a kohéziós előírásoknál, viszont ezt soha nem alkalmazták, és nem azért, mert nem mertük alkalmazni, hanem azért, mert nem is volt rá alkalom, vagy nem kellett alkalmazni. Ezt a, ez a szabály kimondja azt, hogyha kiderül az, hogy a tagállamoknál túl magas a deficit, a növekedési célokat nem érik el, akkor az Európai Bizottság javaslatokat tehet, és kell is, hogy javaslatokat tegyen arra, hogy mit tegyenek azért, hogy itt ezen fejlemény ellen lehessen fellépni. Hogyha a tagállamok ezt elfogadják, megteszik az intézkedéseket, akkor nem kerül sor ezekre az intézkedésekre, hiszen az intézkedések célja az az, hogy az események ellenében hassanak, és ismét visszatérjenek a megfelelő gazdaság irányítás útjára. Tehát ez egy ilyen eszköz, aminek ez a célja. De hogyha az történik, hogy tagállamok ismételten megtagadják azt, hogy elfogadják azt, hogy operatív programokat adaptáljanak, kiegészítsanak, akkor utolsó mencsvárként szankciós mechanizmusokat kell alkalmazni. Viszont, és ez is fontos a régiók képviselője szempontjából, ez benne van a tervezetben, hogy ennek a, az eszköznek a felhasználásának arányosnak kell lennie. Tehát az olyan területeken, ahol magas az autonómia az alkotmányból ö, kifolyólag, akkor ott nem tudom elképzelni azt, hogy a regionális operatív programok itt figyelembevételre kerülnek. Arról van szó, hogy automatikusan minden programot teljes mértékben szankciókkal le lehet vetni. Vannak olyan programok, egyes programok, és ezen egyes programok keretén belül arányos san kell kialakítani a büntetést, vagy a kifizetések felfüggesztését így kell kialakítani a büntetés szót szeretném elkerülni. E, és mit gondol arról, hogy túlságosan sok a szankció és kevés a jutalom? Kérdezi az elnök azt, hogy ezzel kapcsolatban mit gondol? Is, uh, discussing... Pontosan ezért beszélünk csak a szankciókról, és nem pedig a jutalomról. Michel Schneider és mások is uh, felvetették azt, ezt. 99,5%-ban teljes mértékben egyetértünk a javaslatokban, és egy mondatról lehet itt szó. Azonban ez kicsit eltorzítja a teljes képet. És a bár úgy írta le, hogy Damoklész kardja eh, lóg az egész fölött. Az a kérdésem, hogy egyáltalán elfogadják-e azt az érvelést, hogy a kohéziós politika hatékonyságát alapvetően meghatározza a gazdasági környezet, és ezért van is kapcsolódás. Hát egészséges gazdasági környezetben működhet csak a közös politika. Ezt elfogadja? Hát, hogyha ezt a logikát átveszem, akkor ez azt jelenti, hogy rossz a gazdasági helyzet, zárjuk el a kohéziós csapokat, menjünk haza. Természetesen jó makroekonomiai feltételekre van szükség, de megszabadulni a kohéziós politikától és elvenni a pénzeket egyszerűen értelmetlen lenne. A biztos urat nem lepi meg az, amit mondok, mert egy éve ellenzem ezt a megközelítést a javaslat megszületése óta. Itt a jogi alapokkal is baj van, a kohéziós alapokat. Pontosan azzal a célral hozták létre, hogy könnyítse meg a gazdasági monetáris uniós konvergenciát. Ezt az egészet megfordítják, amikor így érvelnek ezért hangsúlyoznám a e, jogi alapokat, meg az eredetét a dolognak. Másfelől pedig nem látom e, logikusnak, hogy e, egy szakpolitika eszközeivel egy másik szakpolitikai kihágást szankcionáljunk. Nem jó ez, hogy áldozatokat keresünk ilyenkor, vagy bűnbakokat egy másik szakpolitika keretein belül. Görögország pillanatnyilag bajban van, és mindent megteszünk, hogy Görögországnak segítsünk a, a az alapok egyszerűsítésével. Na most egy teljesen más szakpolitika keretein belül próbálni segítséget nyújtani megint csak nem logikus, ugye nehéz előre megítélni, hogy milyen eredményekkel jár ez, de minden pro és kontra érvet fel kell vonultatni, hogyha a kohéziós politikát nézzük, azon belül is van egy teljes szankcionálási lánc, vissza lehet, el lehet venni a pénzeket. Jó lenne, hogyha nem csuknánk be a fülünket az érvek előtt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi működik jobban, a bot vagy a mézes madzag. Ön szerint, elnök asszony, tényleg 5%-ról beszélünk-e csak, hiszen óriási az ösztönzés, a jutalom mértéke, és tényleg az emberek csak a feltételekkel foglalkoznak. Úgy gondolom, hogy jól működik a madzak és a furkosbot is egyaránt, nem ez a releváns kérdés, hanem az a probléma, hogy nem jó helyen szankcionálnak. Én azt szerettem volna mindenképpen kimondani, hogy a kohéziós politika hosszú távú beruházási politika, ami lehetővé teszi az államok, de legtöbbször a régiók számára, hiszen ők fogadják a legtöbb államban a pénzeket, hogy hosszú távú befektetési politikát folytassanak. És a közbefektetések 65%-át Európában ma a régiók, az önkormányzatok végzik, és az adósságnak csak 15%-a terheli őket. Hogyha a damokleszi kardal a fejünk felett jobban lehetne dolgozni, akkor jó lenne ez így, csak hogy ez nem igaz, mert mindazok, akik velünk együtt fektetnek be, ugye hosszú távra fektetnek be, és nem tudhatják, hogy a végén visszakapják-e a pénzüket. Egy dolgot tennék csak hozzá. A Lisszamoni szerződés a régiók bizottságának ö, ö, adta azt a szerepet, azt a feladatot, hogy a szubszidiaritáson őrködjünk, és végeredményben az Európai Uniós Bírósághoz is fordulhatunk. Gondolkodunk ezen az eseten, mert itt nyilvánvaló, hogy nem a jó intézményt veszik elő, amikor probléma van egy állammal, és lehet, hogy a szubszidiaritás elvének, és akár az arányosság elvének megsértéséért is az Európai Uniós Bírósághoz lehetne itt fordulni. A belső feltételekhez kötöttség, az eredményhez kötöttség, azt mi elfogadjuk, akarjuk is, de az elképzelhetetlen, hogy olyat büntessünk, akinek nem volt felelőssége a döntés meghozatalában. Ha a régiók is el vannak adósodva, saját stabilitási előírásaikat nem teljesítik, persze szankcionáljuk őket, de eh, amikor hosszú távú beruházásokról van szó, azokat nem lehet egyik napról a másikra leállítani, mert akkor már nem növekedési politikát csinálunk, és ez minket nagyon aggaszt, mármint az, hogy ilyen aggasztó helyzetet lehetne kialakítani, ráadásul a befektetők már így is nagyon nagy nehézségben vannak, mint tudjuk hölgyeim és uraim, úgysem fogjuk tudni megoldani ma délután ezt a problémát. Hosszas, kemény tárgyalások várhatók, és a biztos úr készen is áll erre a küzdelemre, de most térjünk át a harmadik témára, harmadik ma délutáni témánkra, a földrajzi aspektusokra. Jankovszka asszony sokat beszélt erről, miért is fontos a területi aspektus, területi kohézió, illetve eh, hogyan lehet a határon átnyúló együttműködést erősíteni. Utolsó videón következik ma. Dr. Szabó László pénzügyőr százados vagyok. Magyarországon dolgozom a Mohácsi Vámis pénzügyőri hivatalnál, és a Dunai vízi áru, illetve személyforgalom vámellenőrzését végezzük. A Nevada projekt tapasztalatom szerint még hatékonyabb és modernebb munkakörülményeket biztosít számunkra. Az elektronikus hajózási ö, térképen nyomon tudjuk követni, illetve meg tudjuk állapítani a vízi járművek aktuális helyzetét fel tudunk készülni a vámellenőrzési tevékenységünkre, illetve a határátlépési, illetve a mélységi ellenőrzési munkánkra. Az Európai Uniós támogatásnak köszönhetően hatékonyabb információ áramlás valósul meg a szerb, horvát és a magyar határszakaszon. Na, hát ez volt a videó. Az új jogalkotási eh, csomag egyik eleme a makroökonomiai stratégiákra való fókuszálás. Láthattuk ezt a balti tengeren. Eh, akik jelentkeztek a hozzászólásra, azok közül Georges Kamenis következik, Atén polgármestere, a régió bizottsága tagja. Tessék! Ακούγομαι. Okay. Κυρίες και κύριοι, παρόλο που όλοι... Tisztelt elnök asszony, az előttem szólókhoz hasonlóan, a, akik persze nem a válság sújtotta országokból érkeztek, de szolidárisnak mutatkoztak, a helyi önkormányzatok iránt. Nos, mi szinte egzisztenciális válságba jutottunk, és sokan szólaltak fel a makroökonomiai feltételhez kötöttség ellen a regionális szakpolitikában. Én csatlakozom hozzájuk, egyetértek velük, de most szeretnék a mézes madzagról is beszélni, ne csak a furkosbot kerüljön szóba. Igazából különösen a városi környezetet, a városi régiókat hangsúlyoznám, ezt a földrajzi körülményt. Amikor kohéziós szakpolitikáról van szó, nem csak a hagyományos észak-déli, meg kelet-nyugati fogalmakban kellene gondolkodnunk vagy nettó befizető, nettó haszonélvező felosztásban. Fontos második dimenziója a kohéziós politikának a városok fejlesztése, integrált területi fejlesztésről van szó, a specifikumok alapján, különböző szintű megoldásokkal, különböző szintű irányítással, innovációval. A városi eh, régiók, városi területek eh, támogatására vonatkozó javaslatok nagyon ambiciózusak, mármint amelyek az Európai Bizottságtól most érkeztek. Bízom benne, hogy az Európai Bizottság képes lesz végigmenni ezekkel a javaslatokkal, azok ellenében is, akiknek kétségeik vannak, ambíciózusak ezek a célkitűzések, de sokan mondják, hogy az EU-nak nincs is hatásköre ezeken a területeken. Nos, a városokra kevéssé hatott ki ez a politika eddig. Nagyon nagy kihívás ez a kohéziós politikában. A statisztikák és számadatok mögött a városi területek, jó, GDP adatai mögött leginkább sokkal kevésbé lenyűgöző gazdasági valóság áll, amit más jelzőszámok fejeznek ki, nem a GDP. A válság leginkább a városokat sújtja, sokkal inkább sújtja őket, mint a falusi környezetet. Üdvözölnünk kell azt a javaslatot, hogy horizontális lesz a regionális fejlesztési és a szociális alap szakpolitikája. Az űrbá az Európai Bizottság 11 célkitűzéséből négyet megvalósít, így a szegénység elleni küzdelmet különösen. A fárosi fejlesztés együttfinanszírozásban valósul meg. Az a kérdés, hogyan lehet mindezt a munkát a már meglévő kezdeményezésekkel polgármesteri konferencia például, stb. stb. összeegyeztetni a városi interreg törekvésekkel, az interreg program harmadik részével, és 0,2%-os innovációs küszöbbel az egész kohéziós alap esetében. Roberto Molináról következő hozzászóló. Friuli Veneciából egyetemi oktatóként tessék. Honorevoli relatori, signore, e signori, Hölgyeim és uraim, oktatási területért, illetve az egyetemért egyetemekért felelős oktatási minisztere vagyok a régiómnak, mindig is határrégió voltunk, ezért a határon átnyúló együttműködés a DNS-ünk szerves része, és tagjai vagyunk az Adriai tengeri munkacsoportnak, illetve a volt Szovjetunió országaival is nyitott dialógust folytatunk. A válságból való kirábanás egyetlen útja az összefogás, azonban aggaszt bennünket a 2020-ig tartó időszak, illetve a kohéziós politika jövője. Megpróbálunk versenyképesek maradni, és nem vagyunk meggyőződve az automatikus voltáról ennek a javaslatnak, illetve a regionális tervek EU 2020-hoz való igazításáról. Az, az oktatásba, a képzésbe kell forrásokat összpontosítani, csak így lehet tudásalapú társadalmat építeni, e, ezt a területet kell támogatni. Örülünk annak, hogy a versenyképességet fönt kivágják tartani 2013-at követően is, és támogatjuk a költségvetési javaslatot, illetve hangsúlyozzuk, hogy a területi együttműködés rendkívüli fontosságú. Örülünk annak, hogy a területi együttműködésre nagy hangsúlyt fektet a bizottság. Az egyetemeket szeretnénk összekapcsolni hiszen jelenleg a regionális támogatásból veszítenek. Szeretnénk tehát az egyetemeket föllendíteni ezen a területen. A rektorok konferenciáját ezen a területen, de Ljubljánában is, és egy közös titkárságot szeretnénk létrehozni, amelyet Brüsszelben valósítanánk meg az adriai tengeri országok számára. Szeretném támogatni a jelenlegi bizottsági javaslatot, és megvédeni azt, és köszönettel tartozom Hübner asszonynak a munkájáért. Reméljük, hogy ugyanebbe az irányba folytatják majd a munkájukat, és így a partnerországokkal együttműködhetünk azért, hogy a régiók továbbra is fejlődjenek, növekedjenek az EU 2020 stratégiában. Köszönöm szépen, Lemaia úr következik Spanyolországból, Galíciából és az EGTS rendeletnek a jelentéstevője is. Hol ül ön? Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Az aténi polgármester elmondta, hogy a gazdasági és pénzügyi válság nem egyformán jelentkezik az Európai Unióban, ez így van a gazdasági és pénzügyi válság viszont árnyékot vet az egész mai vitánkra. Ez nem is lehet másképp, hiszen a legtöbb országban megszólító intézkedések születtek, a legtöbb tagállamban az állampolgároknak alkalmazkodniuk kell az új gazdasági helyzethez. Ezekben a nehéz időszakokban a regionális tervek nagyon is fontosak, ugyanis ezek által lesz egyértelmű, hogy a teritoriális kohézió valóban demokratikus kohézió. Ez egy olyan politika, amely minden régiót érint, és eh, itt nem csak a kiadásokról, hanem a befektetésekről is szó van, és ezért a nagyobb részvétele fontos a régióknak ahhoz, hogy a szűk eh, eszközökkel boldogulni lehessen. Az EU 2020-as stratégiája a határokon átnyúló együttműködést, a fenntartható fejlődést helyezi az előtérbe, a stratégiák kohéziója is megvalósulhat ezek kapcsán. Az európai együttműködés az ICC nagyon fontos a határokon át nyúló együttműködés tekintetében. Ezek a csoportosulások nagyon fontosak, hiszen itt a párbeszéd, az együttműködés lehetővé válik, a jó gyakorlatok kicserélése is lehetővé válik, és megfelelő fejlesztési projekteket lehet létrehozni. Ezek a csoportosulások nagy eh, potenciált eh, rejtenek a régiók számára, és valóban létrejöhetnek a határokon átnyúló területi együttműködési struktúrák, növekedés következhet be, sőt, megtakarításokat is el lehet érni, és az infrastruktúra célkötőzőket is meg lehet valósítani. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak azt, hogy az Európai Bizottság figyelembe vette a Régió Bizottságának ajánlásait legalábbis részben. Barózó elnök úr elmondta, hogy a kohéziós politik elemeit modernizálni kell, és Hán biztos úrnak szeretném elmondani azt, hogy jobban kell temogatni a határokon átnyúló együttműködést, mert enélkül nem lesz lehetséges az, hogy elérjük a és kohéziót szekretőzését. Elnök, köszönöm szépen, kevés az időnk, de nem tudom, hogy van-e sürgős megjegyzése bárkinek is, mielőtt mi visszatérnék a panel, panelhez de szeretném megadni a szót a panelnek. Nagyon röviden kérem önt, hogy szóljon hozzá. Katán, Kastélina a nevem, és Katániából érkeztem. Köszönöm szépen a biztos úrnak, illetve köszönöm szépen a bizottság elnökének is azt, hogy itt volt, hiszen megfelelő figyelmet szenteltek az önkormányzatoknak ma, Hán úr figyelembe veszi az aggájainkat, gondjainkat, és így nem csak a videókra szeretnék beszélni, de csak kis videók voltak, vannak olyan régiók, ahol nagyon sok pénzt kaptak a struktúrális alapokból, vannak elég nagy problémák, összehasonlítva azokkal a kezdeményezésekkel, amiket láthattunk, bár ezeket a kezdeményezéseket is nagyra becsülöm, de összességében ezenek a témáknak van egy politikai vonzata is. Lenne egy kérdésem Hán biztos úrhoz. Mi a helyzet a struktúrás alapok közvetlen részvételével? Úgy tűnik, hogy mindent a tagállamokra hagynak, a bizottság jobban részt fog most itt venni, jobban fel fog majd lépni kiegészítő módon hiszen azt láthatjuk, hogy a tagállamokban mindig hiányzik a pénz, és a kohéziós politikáknál lesz egyfajta kiegészítés az Európai Bizottság részéről, vagy az Európai Bizottság sokkal inkább vissza fog húzódni. Természetesen ez egy politikai kérdés. A városi területekkel kapcsolatban itt az infrastruktúrába, a széles sávba kell befektetni. Megszakították a felszólalót. Nem tudom, valamelyik plusz megjegyzés, amit figyelembe kell vennünk, nincs. Akkor azt kérem mindenkitől, hogy válaszoljanak a kérdésekre, viszont mielőtt lezárnánk a vitát, szeretnék néhány prioritásra rámutatni nem szeretnék csak a jogalkotási javaslatról beszélni, hanem sokkal szélesebb körben a nyílt napokról általánoságba szeretnék beszélni, illetve arról, hogy mennyire fontos befektetni a Európába. Mit eh, tudnának önök végső megjegyzésként elmondani, akkor, hogyha egy fő prioritást kellene meghatározniuk a kohéziós politika jövője szempontjában, amit mindenképpen el kell érniük a városoknak, régióknak. Nagyon sok dologról beszéltünk, vagy másképp fogalmazva, Hübner mondja, azt mondta az elején, hogy a regionális politika egy bizalomépítő politika. Mi adná a legnagyobb bizalmat az embereknek? Hogyan lehetne még jobban a városok számára dolgozni? Bresszó asszonynak adom meg a szót, majd biztos asszonynak, majd pedig Hübner asszony fog lezárni az egészet, tehát ő lesz az utolsó. De kérem, most válaszolják meg a felmerült kérdéseket a földrajzzal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Hogyha egy prioritást kell meghatározni, hogy is mondjam, elég nehéz dolog lesz. Úgy gondolom, hogy az energiapolitika lesz az valószínűleg, ami a központi szerepet foglalja el az innovációs politikában az elkövetkező évek során, így valószínűleg a kohéziós politikában is figyelembe kell venni az éghajlatváltozás, a fenntartható fejlődés kapcsán tett vállalásokat, stb. Minden önkormányzat sokat tesz ezek érdekében és úgy gondolom, hogy gyakorlatilag egyhangú, konszenzusos területek ezek. Nos, sokan önök közül említették, hogy egyértelműen közös városi építési politikára van szükség, fenntarthatóság, szociális befogadás, humán erőforrások fejlesztése, mindez a városokban koncentrálódik. Gondolom, hogy ebben mindjárt egyetértünk szintén. Azt gondolom, hogy ami az utolsó témát illeti, vagyis a területi kohéziót és azokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy előnyben részesüljön a területi kohézió. Nos, a subject rendeletről is szó volt ma, illetve arról a Lajstromról, ami készült. Nagyon fontos a területi kohézió, a területi önkormányzatok nagyon nagy jelentőséget is tulajdonítanak neki, és meg lehet ezt valósítani párhuzamosan is az eszközök egyszerűsítésével. A javaslatokban azt látjuk még, hogy azokat az eszközöket kellene használni, amelyek makroökonomiai stratégiákat is létrehoznak régiók felett, régiók egybekapcsolásával, nem csak a Duna stratégia ilyen, hanem vannak más körvonalazódó erőfeszítések is. Tehát ez is olyan dolog, ami lehetővé teszi majd, hogy Európában helyi vagy regionális szintű együttműködés alakuljon ki. Jó lenne, fontos lenne, hogyha makro régiók jönnének létre. A földrajzi aspektusok tehát nagyon fontosak. Önök nehéz a javaslatai közül kérni, hogy válasszon közül, de mégis, hogyha van egy, ami prioritást élvez, nem mondja azt, hogy a makroökonomiai feltételek. A makro és a mikro egyaránt jó. Elnézést kérek, hisz nem tudtam minden kérdésre kitérni. Davis asszony nagyon szigorú kézzel bánt itt velünk, a saját érdekünkben úgy gondolom, hogy a következő napokban ki kell használni a lehetőséget arra, hogy találkozzanak a bizottság képviselőivel, vagy megpróbálhatjuk a felmerült kérdéseket írásban is tisztázni. A hegyi területek támogatása minden területet két szinten kell látni. Vannak eszköz elkülönítések, illetve társfinanszírozás is, és meg kell határozni a súlypontokat. Tehát egyetlen egy területet sem akadályozunk abban, hogy például a terület egyik részén több pénzt alkalmazzanak, ahol nagyobb a társfinanszírozás aránya, egy másik területen pedig a régióban alacsonyabb egy társfinanszírozást alkalmazunk. Ebben az irányban már vannak példák, ez is példa a személyre szabott megoldásokra, amelyekről már beszéltünk ha megkérdezik, hogy mit látok ma, én azt látom, hogy a kohéziós politika azt szolgálja, hogy Európa elérhetővé váljon az emberek számára. Ez egy európai projekt, nem csak szabálysértési eljárásokból áll, hanem az Európai Unió a állampolgárokkal együtt jön létre, és mindenki számára megpróbálunk többletértéket létrehozni és megmutathatjuk azt, hogy koherens megközelítése, például az energiapolitika kapcsán, mit lehet elérni. Ezt úgy gondolom, hogy erre kell törekednünk, ez a megközelítés a makrogazdasági stratégiáknál is, tehát fókuszált, eredményorientált megközelítést kell alkalmazni, és így egy elérhető Európát létrehozni az állampolgárok számára, és így Európát pozitívabbá és élhetőbbé tudjuk tenni. Elnök, köszönöm szépen, visszatérek Hübner asszonyhoz is, hogy lezárja ezt az ülést. Nem tudom, hogy most akkor már ez a akkor csak a fő kérdésekre válaszol először, és utána majd visszatérek önhöz. Remélem, hogy Remélem, hogy jól fogják érteni. Tehát általában azt mondjuk, hogy a pénz nem számít. Beszélünk róla, de beszélünk más dolgokról is. De azt hiszem, hogy nem szabad úgy tennünk, mint hogyha a pénz nem számítana mostanában, hiszen mindenki nagyon jól tudja, hogy ahhoz, hogy hatékony beruházásokat lehessen végbevinni, és ugye ezt várja tőlünk Hán biztos úr, ehhez egy bizonyos mennyiségű finanszírozásra van szüksége, kritikus tömegre, és nem csak az EU-s finanszírozásról beszélek, hanem a kisebb városokról, falvakról, régiókról, ahol megpróbálják valahogy megoldani ezt a problémát. Ami rajtunk múlik, a bizottság, a parlament, szempontjából mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb szabályozási keretet biztosítsuk. Ami azonban nem tőlünk függ, ez a finanszírozási kritikus tömeg, ami rendkívül fontos, és tudom, hogy a kohéziós politika nem csak a finanszírozásról szól, hanem nagyon sok alapvető értéket fölkarol. És ezzel át is térnék a zárszóra. Ahogyan nagyon bölcsen elmondta az uh, elnök asszony, eh, hasznos volt ez a mai ülés. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, a felelősség felvállalását, illetve az együttműködési elkötelezettséget a 2014-2020-as kohéziós politika mellett. Hán biztos úr, illetve az elnökség is elmondta, hogy eh, nem vagyunk egyedül, és ne is érezzék magukat egyedül, hiszen a régiók támogatják önöket. Egyértelműen megfogalmazták az aggájaikat, elmondták, hogy növekedésre van szükség, de ehhez nagyon, nagyon nagy kötelezettségvállalásra, felvállalásra van szükség a régiók részéről, és így lehet a növekedést előidézni. Európai Uniós intézményekként a feladatunk az, hogy a következő év végéig egy megfelelő jogi hátteret biztosítsunk, jogi keretet, így önök is tudják, hogy mi a koordináta rendszer, amelyben működhetnek, ezt megpróbáljuk megvalósítani. Annyit kívántam még elmondani, hogy természetesen a politikának feladata, hogy támogatást nyújtson ott, ahol a felzárkózás továbbra is problémát jelent, de azt hiszem azt is hallottuk, hogy a politikának olyan területekre is rá kell mutatniuk, ahol új beruházásokra, új kompetitív előnyre van szükség illetve jobban figyelembe kell venni a különbségeket a területek között, illetve a régió között. Ezen kívül a területi kohézió, illetve a helyi, a helyi hatóságok szerepe többször is fölmerült a vita során. Nagyon remélem egyetértenek velem abban, hogy ha azt mondom, hogy a területi kohézió nem csak cél, vagy nem egy célkitűzés, amit meg kell valósítanunk, mint ahogy azt a szerződés is kimondja, de eléggé egyértelmű abból, amit hallottam önöktől, hogy a területi kohézió eszköz. Kezünkben lévő eszköz a nagyobb, jobb minőségű növekedés megvalósítása érdekében, ez pedig természetesen azt jelenti, hogy meg kell tanul, találni az egyensúlyt a fölülről és az alulról érkező követelmények, információk között. Ezen kívül, ami a jutalmakat, illetve a botot illeti, Nos, hadd mondjam el, hogy nem szeretnénk szigorú büntetésre építeni a jövő Európáját. A makrogazdasági kondicionálitás lehet igazságtalan, hiszen közvetlen hatások, hatással van a régiókra, és nemzeti szinten bizonyos fajta lépéseket büntet. Ezen intézkedéseknek a kohéziós politika megvalósításához kell kapcsolódniuk, illetve párbeszédet kell folytatnia a bizottságnak és a tagállamoknak, a régióknak. Nem sokat beszéltünk erről, de hadd mondjam el, hogy Egyértelműen az egyszerűsítést várják tőlünk. Nem csak az irányítási rendszerekről van szó, a politika vezetésről, a politika irányításról, hanem a kedvezményezetteknek is csökkenteni kell a bürokratikus terheit. Illetve az eredmények nyomon követésére is gondolok, oda kell figyelni erre, ez azonban nem vezethet oda, hogy a beszámolási kötelezettség nagyobb lesz, mint a teljesítmény, a teljesítés iránti kötelezettség. Ami pedig a területi érzékenységet illeti, hát ez is létfontosságú, és üdvözöljük a politika EU 2020-as célkitűzéshez való igazítását, valamint a korlátozott számú prioritásokra való összpontosítást, hiszen nagyon jól látjuk, hogy nem szabad ezt az integrált megközelítés áldozatává tenni. És még egy megjegyzésem lenne. Egyértelműen kell látnunk, és megértem azt, amit önöktől hallottam. Nagyon jó az előttünk álló javaslat, és remélem, hogy ezek az új szabályok, szabályozások továbbra is eredményorientált politikához vezetnek, többszintű kormányzás továbbra is nagyon is fontos a bizottság, illetve a parlament, valamint önök számára. Ezen kívül egy átlátható, jövőre orientáló befektetési stratégiára van szükség, gondolok itt a strukturális alapokra, és a bizottság javaslatában sok javaslat van arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan lehet kiaknázni. Természetesen vannak ösztönzők, de van kondicionalitás is ebben, és ezt valahogy úgy kell kialakítani, hogy hatékonyabb intervenciók történjenek, és az európai fontosságú prioritásokra összpontosítsunk. Ezekkel a szavakkal köszönettel tartozom, hogy eljöttek a mai konferenciára, és itt maradtak a végéig. Uh, Kérem, ne felejtsék el, hogy a következő évben a regionális bizottságban, itt az Európai Parlamentben már megvan, hogy mivel fogunk foglalkozni, kijelöltük a raportőröket, és szeretnénk önökkel is együtt dolgozni, tehát nyitottan állunk a megkereséseik előtt. Köszönöm szépen! Um, Én is hadd csatlakozzam a köszönetnyilvánításhoz. Én is nagyon nagyra értékeltem ezt az összejövetet. Köszönöm szépen a sok értékes hozzászólást, köszönöm a tolmácsoknak, hogy a gyors beszédőeket is tudták fordítani. Hát ez folytatódni fog, mármint ez a vita, és jövőre már a tizedik nyílt napokat tartjuk. Hadd reklámozzam ezeket a képeslapokat, amelyeket a teremben megtalálnak, és ötleteket gyűjtünk a képeslapok révén, annak érdekében, hogy a tizedik nyílt napok rendezvény még izgalmasabb legyen, mint az eddigiek. Köszönöm szépen, és kérem, hogy használják ki ezt a lehetőséget, amit a nyílt napok nyújtanak az elkövetkező napok